Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Hölgyeim és uraim, megnyitjuk az ülésünket. Először is szeretném bemutatni, hogy a koordinátorok ülésén tegnap milyen döntések születtek. A koordinátorok arról döntöttek, hogy az Európai Ombudsmanról szóló jelentést nem adja ki egyik képviselőnek sem, hanem az elnökség fog vele foglalkozni. Az Európai Unió stratégiája az állati jóléttel kapcsolatosan 2012-től 2015-ig az SND kapta meg aztán a 2012-es delegációk ügyét is megvittattuk. Franciaországban, Olaszországban, Lengyelországban lesznek látogatások. Természetesen figyelembe vettük a prioritásokat, a frakciók kérelmeit. Az elkövetkezendő hetekben a koordinátorok elküldik majd a különböző látogatásaikkal kapcsolatos ajánlásaikat az elnökségnek. Márciusban visszatérünk a témára. Tehát Lengyelországba és Franciaországba, Olaszországba, Görögországba is lesznek látogatások is, ami a jogi szolgálat véleményét illeti az új petíciókkal kapcsolatosan nem kaptuk meg még a jogi szolgálat jelentését, ami a, a Smolenski légi balesettel kapcsolatos jelentést illeti és petíciót. Erre még majd visszatérünk. Most elkezdjük a mai napi rendünket, a tízes napi rendi ponttal, a halászati témákkal. Először is Szeretnék eh, javasolni valamit. Még a titkárság márciusra előkészít egy jelentést, amely a 2011-es petíciókkal kapcsolatos. Azt hiszem, hogy itt nem lesznek semmiféle problémák de mindenképpen foglalkozni kell a 2011-es petíciók vizsgálataival. Tehát még mindig a 2011-es éven dolgozunk, és erre vissza fogunk térni, és értékelni fogjuk a 2011-es évet. Tehát ez lenne a kérésem. Ha megengedik, válaszolnék a jelenlegi frissített statisztikáink a 2011-es évi statisztikákkal kapcsolatban, tehát hogy honnan származnak, melyek a fő témáik. Ezzel kapcsolatban tény, hogy még van egy kis átfedés az elfogadhatóság tekintetében, de Csicseszter úr egy jelentéstervezetet előkészített már a rendelkezésre álló adatok alapján, úgyhogy Márciusban szeretné megkezdeni a vitát, ezért van ez fenn a renden. Természetesen a statisztikákat egyébként ö, időközben majd kiegészítjük, és ezeket elküldjük a bizottság tagjainak. Trecem la punctul următor. În această dimineață vom discuta petiții privind Most pedig átérünk a következő pontra, a halászati ö, témával foglalkozunk. A tízes rendi pont két petíció tartalmaz. Az egyik a 802 per 2011-es számú petíció közös halászati politikáról. Itt van a teremben a petíció benyújtójának, benyújtója, valamint a második petíciót Paul Kind, német állampolgár terjesztett elő, ez a 860 per 2011-es számú petíció halászati kvótákról és túlhalászásról. A petíciók petíció benyújtói tehát itt vannak a teremben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy rövid, egy perces videóval kezdeném, hogy a problémát eh, eh, felvázoljam. Remélem, hogy a műszaki nehézségeket meg tudjuk oldani, és akkor bemutatom a filmet. People are doing what was inconceivable a few decades ago.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 If you don't want seas without fish and a world without fishermen, then sign our petition for more fish. Was, um, just a small introduction. Rövid bevezetőként szerettem volna bemutatni azt, hogy miről is van szó, milyen problémát karolt föl a WWF a kezdeményezésünk a Morfés petícióval pár hónappal ezelőtt indult útjára több tagállamban, több képviseletünkön keresztül. A túlhalászás problémája az Európában, hogy az egyik legnagyobb fenyegetése ez az óceánjainknak, tengereinknek. Ma 75%-a az EU e hal állományának túlhalászott, és 60%-a minden kifogott halnak visszadobásra kerül. Ez azt jelenti, hogy a tengerbe visszakerül az a hal, amelyet kifogtak. Sokszor elpusztulnak a halászok, ezt nem tudják másként megoldani. A környezet és a túlhalászás problémája ez, de óriási társadalmi költségei vannak. Egyre inkább az importra kell appellálnunk ma. 60%-a a halételeknek e, Európába import alapján kerül be. 30%-a az EU halászati munkahelyeinek 2002 óta eltűnt, és tovább folytatódnak a veszteségek, és óriási pénzügyi kiesést jelent mindez. Becslések szerint az EU 3 milliárd eurót veszít el évente jövedelemkiesés, potenciális jövedelemkiesés miatt, hiszen a halászat fenntarthatósága így nem megvalósítható. Megoldások természetesen természetesen vannak a problémára. A mi petíciónk azt kérte, hogy az emberek írják alá azon kérelmet, hogy a az Európai Unió versen véget a fentről irányított rövidtávú menedzsmentnek, és hogy minden EU halászatot közös gazdálkodásban minden egyes érdekelt bevonásával regionális szinten és többéves gazdálkodási tervek megvalósításával irányítsanak hogy ne vesztegessék el a kihalászott halakat, ne dobják vissza, és következetes szabályokat kell bevezetni, hogy csak akkor és ott halászanak a halászok, ahol az szükséges. És a legfontosabb, hogy az EU e, igen jelentős halászhatalommá vált a világban, így minden szabály, amelyet alkalmaznak az EU-n belül, azokat alkalmazni kellene az EU-n kívüli halászatra is. Ezen megoldások kidolgozhatók, elérhetőek a célok amennyiben megfelelő határozatok születnek. Eltűnődünk azon is, hogy kit aggaszt mindez a probléma, és egy független közvéleménykutatást végeztünk 14 tagállamban 2011-ben. Nagyon örültünk az eredményének mely bemutatta, hogy 88%-a az EU állampolgároknak fenntartható állományból szeretné a, a halakat látni, és 78%-a szeretné az európai állampolgároknak, hogy a KHP, a közös halászati politika reformja megtörténjen. Ezen közvélemény kutatást követően úgy döntöttünk, hogy az úgynevezett több hal petíciót útjára bocsássuk, és most 95 ezeren, már 97 ezeren ma délelőtt ellenőriztem, aláírták ezt a petíciót. Utcán szerveztük az aláírásgyűjtést Skóciában, Brüsszelben. Még fontosabb az, hogy interneten és a közösségi média oldalakon is e petíciót útjára bocsátottuk. Számos petíció aláíró Egyesült Királyságból, Spanyolországból, Németországból, Lengyelországból és más országokból is kaptunk aláírásokat, reméljük minden európai tagállamban lesznek aláíróink. Jelenleg az a célunk, hogy legalább 500 ezeren írjánk alá szeptemberig a petíciónkat, amikor az Európai Parlament majd a plenárison szavaz a kérdésről. Kinek magyarázhatnánk meg jobban, mint önöknek? Raúl Spanyolországból van itt velünk, aki el szeretné személyesen is mondani az Európai Parlament tagjainak, hogy ő maga miért döntött úgy, hogy aláírja a petíciót. Raúl, spanyolul fog szót kérni. Buenos días! Jó napot kívánok! A nevem Raúl, Spanyolországból jöttem, Szevíjából, és egy kicsit szeretném továbbítani önöknek állampolgárként az üzenetemet, hogy miért írtam alá ezt a petíciót. Kiskoromtól kezdve jól emlékszem, hogy nagyon sok nyári estén ülvöztem a hagyományos tengeri ízeket a kikötőinkben kifogott halakból. Jól emlékszem, hogy milyen virágzó volt a kikötőkben az élet és akkor kezdődött a tenger iránti csodálatom, ezért tengerbiológiát kezdtem tanulni. Azonban ma látjuk, hogy a tengereink kimerülnek, kifogynak, és hogy a piacokról eltűnnek bizonyos ízek. Azonban ugyanakkor a halászati források is csökkennek, és elfeledkezünk a hagyományos halászat, halászatról. Ez pedig az embernek egy olyan alapvető tevékenységével történik, amely most veszélybe kerül, ugyanis nincsen felelős politika, amely a jövőre összpontosítana. Ha holnap családom lenne, akkor azt mondhatnám az utódaimnak, hogy egy, volt olyan idő, amikor még haláztak a tengerparton, amikor még nagyon sok finom ízt érezhettünk, és olyan ünnepeket tartottunk, amikor ünnepelhettük a tenger gyümölcseit. Ha munkám lesz, akkor nem azt akarom látni, hogy hogyan pusztítjuk el azt, amiről tanultam az egyetemen. Ma mindannyian tudjuk, hogy a tenger nem végtelen, ezt nagyon jól látjuk. Például a szardella a vörös úszonyúton hal egyre kisebb mennyiségben áll rendelkezésre, és nagyon sok fajt egyre súlyosabb kockázatnak teszünk ki. De ha mi hozzátesszük a részünket, akkor a tenger sokkal jobban fog reagálni, mint gondolnánk, és kifizetődő lesz a halászat Európában. Ebben egészen biztos vagyok sok ezer állampolgár támogat minket annak érdekében, hogy az Európai Parlament részéről egy új, a 21. századra vonatkozó halászati politikát tudjunk kidolgozni, amely igazságos lesz és tiszteletben tartja a tengert és a halászokat is, a felelős, felelősségteljes halász, halászokat hogy hosszú távra gondolkozunk, és ne felejtsük el, hogy a tenger mit jelent számunkra. A hagyományokat, az élelmiszereket és a halászfalvak életmódját. Az európai hajóflotta most már ott van világszerte. Egy hatalmas halászati hatalom vagyunk. Az állampolgárok azonban az ambiciózus halászati politikára vágynak, fenntartható fogyasztásra, ezért nektek, európai parlamenti képviselőknek az a feladatotok és lehetőségetek, hogy befolyásoljátok nem csak az európai tengerek helyzetét, hanem a világ óceánjainak helyzetét. Ne hagyjuk elszaladni ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság képviselője kap szót. Köszönöm szépen. A múlt évben a bizottság tett egy javaslatot, egy teljes csomagot annak érdekében, hogy a közös halászati politikát megreformáljuk, hogy egy új közös piaci szervezet jön létre, és van egy egy közlemény is a belső dimenzióról, és szeptemberben a bizottság azt is javasolta, hogy egy új ö, európai ö, halászati és tengerészeti alap jöjjön létre. A ö, WWF szintén tett javaslatokat a halászati politika reformja érdekében tehát számos fejlődésre került sor, és a bizottság reformjavaslataiban is nagyon sok fontos aspektus szól a témáról. Úgy tűnik, hogy a közös halászati politika nem igazán működött jól, ha megnézzük a flották túlkapacitását, a túlhalászatot, túlhalászást, a halászati területen, valamint a tengerészeti kódexet a halászok számára. Éppen ezért fontos a közös halászati politika reformja olyan változásokra van szükség, amelyek a jelenlegi helyzetet és a jelenlegi trendeket megváltoztatják a halászatban. A reformoknak mindenképpen célja az, hogy hosszú távon biztosítsák a fenntarthatóságot, a gazdasági fejlődést a halászok számára. Ami a különböző elemeket illeti, itt most a petícióra gondolok, a mi Javaslatunkban látjuk tehát, hogy ambiciózus, fenntartható fejlődést tervezünk, több éves terveink vannak a halászati állományok fenntartására, több éves terveket kell kidolgozni a különböző halászati vállalkozások számára egészen 2015-ig nagyon ambiciózus célkitűzéseink vannak. Továbbá a reform egy jelentős része az, hogy javasoljuk, hogy tiltsák be a visszadobást, tehát a halak visszadobását a tengerekbe. Ez egy új progresszív megközelítés jelent, amely 2014-ben kezdődik, és ez a különböző halászat, halál, halállományokra vonatkozik célkitűzésünk az is, hogy foglalkozunk a túlkapacitással a flották terén, és a halászati feltételeket is fontos megváltoztatni. Mindenképpen le kell faragni a túlkapacitásból. Ez is egy cél, és egy új eszközt próbálunk javasolni annak érdekében, hogy a túlkapacitást is csökkentsük. Aztán van a reformnak egy másik fontos eleme, nevezetesen az, hogy regionálissá szeretnénk tenni ezt a területet, több éves terveink vannak, és e, e, ebben már a különböző régiókra e, koncentrálunk, és regionálissá szeretnénk tenni ezeket a folyamatokat a döntéshozatal terén is. Fontos az, hogy részt vegyenek az érintett személyek, vállalkozások, regionális szinten ebben az egész folyamatban, és olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek mindezt elősegítik egy ö, szélesebb körű ö, érintetti ö, testületet kell ö, kialakítani. Egy másik aspektusa a petíciónak a halászati politika szélesebb körű dimenziójával foglalkozik. Az a halászati politika, amelyet alkalmazunk az Európai Unióban, olyan, amelyet a legkülönböző területeken alkalmaznak a halászat terén. Egy másik fontos aspektus, úgy gondoljuk, amelyet le is fog fedni majd a javaslat, ez egy közös piaci újjászerveződés. Az itt a fő ötlet, gondolat, hogy a megfelelő eszközöket kell alkalmazni annak érdekében, hogy a termelést, a teljesítményt a megfelelő irányba tereljük, és a piaci elvárásoknak feleljünk meg. A közös halászati politika reform javaslatai kapcsolódnak más javaslatokhoz is, így például a tengerészeti és halászati alap megalkotásához, amely fontos lehet szintén a politika szempontjából. Köszönöm szépen! Most meghallgattuk a bizottság képviselőinek véleményét, és megadnám a szót a kollégáknak. Először is Auken kolléganő. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a választ, és köszönöm szépen az előadást is. Nagyon alapvető kérdésem lenne először a bizottságnak. Jogi szempontból legális, amit mit teszünk, amit cselekszünk. Ugye a a, ugye a bizottság foglalkozik a dologgal, aztán a tanács, tehát úgy tárgyalunk mindenről, mint hogyha a hal, a hal egy partner lenne, halak partnerek lennének, nincsenek megfelelő ta, tudományos bizonyítékok a gyakorlatról. Tehát szeretném tudni az önök véleményét és a válaszát, hogy egyetértenek-e a reformjavaslatokkal a bizottság részéről, Persze ez nagyon fontos, és egyáltalán ez javíthat-e majd a helyzeten. Folytatjuk, és Davis képviselő következik. Köszönöm, nagyon örülök, hogy a petíció előadóját meghallgathattam. Látjuk, hogy nagyon, nagyon ö, ö, Örömteli látni, hogy meglátogattak minket, és hogy a bizottság támogatja a petíció benyújtóinak célját. A halászati bizottság is így tesz. Ismerjük a problémát, alapvető probléma a rövidtávú gondolkodás, a szakminiszterek minden évben találkoznak, úgy lépnek föl, mint az egyik miniszter mondta, hogy gladiátorok, akik nemzeti érdekeiket rövid távon védve, gondolkodva védik, és szem elől tévezték a tudományos ajánlásokat, és inkább a rövid távú megfontolások mellett döntenek a hosszú távú károk miatt. De hát az ördög a részletekben veszlik el, és ismerjük a több éves tervet minden halállomány számára, ugyanígy a vegyes földközi tengeri halászat számára is, de igen kevés olyan tudományos bizonyíték áll rendelkezésünkre, amelyre építhetnénk ezt, mert egyrészt a tagállamok nem szolgáltak ilyen tudományos tanulmányokkal, így nem ismerjük, milyen korlátokat állíthat föl az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a fenntartható halászatot megvalósíthassa, és maximális hozamot biztosítson a fenntarthatóság részéről 2020-ra. Az MS az MSY nem tudjuk elérhető cél-e 2020-ra, úgyhogy a vita az itt is lefolyik, és hát a szakbizottságunkban és a halászati szakbizottságban, úgyhogy tisztázást várunk még etéren az Európai Bizottság részéről. És hogyan fogjuk a túlhalászást csökkenteni, mely szerint túl sok halászhajó túl kevés halat próbál kifogni. Igen, teljes módon ellene vannak az olyan terveknek, amelyre az európai amely alapján a számbevőszék is kritikával élt, és úgy gondolom, hogy az egyik ellentmondás itt most nem valós, hiszen úgy érezzük, hogy mint egy takarózni lehet ezzel az eszközzel, de hát a TFC-t bármilyen más módon is meg lehet oldani, és lehet, hogy e gondolat ellen azért vannak a tagállamok és a halászok is, mert vonakodnak attól, hogy a nemzeti körülményeket egy ilyen terven keresztül meghatározzák, és hát akkor már inkább a helyi politikusokra kell majd újjal mutogatniuk, nem pedig Brüsszelre. Azt hallottuk ugye, hogy 60%-a a halállománynak, én még 80%-ról is hallottam halászoktól, visszadobásra kerül, hogyha nem jó halat fognak ki a halászok, és rakodnak ki, hiszen szelektív berendezésekkel, halászhajókkal dolgoznak. Nos, a legtöbben a város lakók közül hala, halat fogyasztanak, azt mondják, hogy ez nem jó dolog, ez abszolút elköstelen dolog, és óriási veszteség ez a források veszteség, vesztegetése, és hogy nem így kell föllépnünk. Mindenki azt mondja, hogy védiget kell vetni a, a visszadobásnak, de hát aztán azt halljuk érvként, hogy ah, nem olyan egyszerű dolog ez, mint ahogy mi szeretnénk, és hogy a visszadobást hogyan tudjuk meggátolni, hát nem feltétlenül egy adott időpont kijelölésével, de az biztos, hogy a visszadobásnak, ha véget vetünk, akkor az, hogy amikor egyszerűen csak azt mondjuk halászként, hogy mi nem dobunk vissza halat, hát ez dinamikát hoz létre, lendületet ad a dolognak, a halászok azt mondják, hogy nekünk a szelektív halászfelszerelések nem állnak rendelkezésünkre, a visszadobást hogyan valósítjuk meg, de hát valahol úgy ki fogják találni az ilyen szelektív halászeszközöket, hogy a visszadobás megszüntetésére ne legyen lehetőség, de hát valahogy ennek a sorozatnak véget kell vetnünk, és jogilag kell valahol megakadályoznunk, hogy a visszadobás tovább folytatódhatjon, de hogyan? Mindig lesznek kiskapuk támogatom a petíciót, és úgy gondolom, hogy a halászati szakbizottság elnöke is szól majd néhány szót itt van a teremben, minnyáján ugyanabba az irányba lépünk el, de ahogy mondtam, az ördög a részletekben rejlik. És bizony igen erőteljes hangot fogunk hallani erről a témáról az elkövetkező hónapokban a parlamentben. Alapvető fontossággal bír, hogy milyen eredményt élünk el, hogy a jövőben fenntartható halászatot tudunk-e biztosítani. Köszönöm. În continuare dau cuvântul domnului Mato. Gracias, presidenta. Köszönöm szépen, én a halászati bizottságnak van az, vagyok az elnöke, hogyha a petíciósok ele, először is nem ismernének. Nagyon köszönöm a petíciós bizottságnak, hogy meghívtak ma. Nem fogok most a vitába belebonyolódni, de szeretnék egy megnyugtató üzenetet továbbítani a petíciósok számára biztosak lehetnek abban, hogy minket is aggaszt a halászat jövője, a források fenntarthatósága, minket is aggaszt ez a téma, és aggaszt a, aggaszt a halászok helyzete is. Ebben az értelemben azt gondolom, hogy nyugodtak lehetnek, bízhatnak az Európai Parlament Halászati Bizottságában. Ott ugyanis nagyon komolyan dolgozunk egy olyan reformprojekten, amelyről úgy gondoljuk, hogy azzal kell biztosítanok a fenntarthatóságot, és a különböző politikai frakciók nevében is dolgozunk dolgozunk, minden résznek van egy jelentéstevője, és természetesen már hónapok óta dolgozunk, és még hónapokig fogunk dolgozni, hogy egy új és jó közös halászati politika reformot hozzunk létre. Nyilván nagyon sok feladatunk meg még, és önöknek is nagyon sokkal kell hozzájárulniuk. Ezért csak azt szeretném mondani, hogy számítunk a hozzájárulásokra, ugyanis az a dolgunk, hogy egy olyan reform szülessen, amelyre mindannyian vágyunk, és ezt Raúlnak mondom, nekem is vannak gyerekeim egyébként, és nagyon jónak jó ötletnek tűnik, ahogy te is mondtad, hogy a gyerekeink, unokáink számára megőrizzük a tengert úgy, ahogy ma ismerjük. Köszönöm szépen. Domnule Mato, mulțumim pentru prezența dumneavoastră. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött az ülésünkre. Most pedig jár képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem vagyok szakértő, halászati témában azonban szeretnék néhány dolgot elmondani. Először is, ugye a kiinduló pont egy nagyon erőteljes kiinduló pont, és gratulálok a petíció benyújtójának. Nagyon ritka dolog az, hogy a bizottság üdvözöl egy petíciót, és bátorítja a petíció benyújtóját. Azt hiszem, hogy mindenképpen nyitva kell tartani ezt a petíciót, mert látjuk, hogy a bizottság dolgozni fog a témán, a parlament döntést fog hozni, önöknek is vannak elvárásaik, és várják a választ az elvárásaikra. Lenne egy kérdésem. Összefoglalnák nagy vonalakban, hogy mi is a lényeg mert úgy gondolom, hogy mik a, úgymond a mellékes aspektusok, ezekről volt szó, de mi a, mik a lényeges pontok, ahol nagy a különbség a valóság és a kívánalmak között. Most pedig folytatjuk mert képviselővel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a petíciósoknak, hogy vitát folytathatok velük az Európai Unió közös halászati politikájáról. A frakcióm egyetért nagy részben, illetve gyakorlatilag minden hozzászólással, amit a petíciósokról hallottunk, ugyanis alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy a fenntarthatóságot, illetve az élelmiszeripari szuverenitást megőrizzük. És úgy gondoljuk, hogy egy fenntartható politikát kell biztosítanunk, amely garantálja a fenntarthatóságot, a minőségi munkahelyeket, illetve az élelmiszerbiztonságot és az élelmiszer függetlenségét. Általánosságban a teljes halászatról beszélhetünk, ugyanakkor viszont konkrétan kitérnék a kézműves halászatra, ugyanis körülbelül ezer éves a halászati kultúra itt Európában és a halkitermelés tekintetében fenntarthatóságra törekszünk, illetve környezetvédő jellegre. Számunkra ez a gondolatmenet nagyon pozitív irányba megy, tehát hogy a fenntarthatóságra törekszünk egy olyan közös halászati politikára, amely garantálja a munkahelyeket, hogy vizsgálatokat végezzenek az összes támogatásról, állami támogatásról, amely garantálhatja a fenntarthatóságot. Ezért szeretnék köszönetet mondani ezért a petícióért. Egyetértek annak szükségességében, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Köszönöm. Dau din nou cuvântul doamnei Aucan pentru scurte completări. Ismét Auken asszony kap Ami a szennyezésből fakadó hatásokat illeti, a CO2 kibocsátásra is gondolunk. A becslésekben számolnak a CO2 emisszióval a tenger CO2 tartalma drámai lehet a halálomány számára. Most pedig folytatnánk, és a bizottság képviselőjének adom meg a szót, hogy akar-e válaszolni a kérdésekre. Köszönöm szépen. Ami a, az első alapvető kérdés illeti, amelyet feltettek, az, hogy a természettel tudunk-e tárgyalni, nevezetesen, hogy a bizottság figyelembe veszi a tudományos tanácsokat, adatokat, és a reform ajánlásokban, javaslatokban erről mindenképpen szólunk. A tudományos tanácsadók nem igazán exakt tudományos adatokkal szolgálnak, ugyanis nem lehet megszámolni a halakat, tehát mindig van egyfajta kockázat, amikor ö, halászati témában ö, döntéseket hozunk. Mit lehet tenni? A politikát a lehető legjobb tudományos tanácsokra lehet alapozni, figyelembe kell venni természetesen ezeket a tudományos javaslatokat, ajánlásokat. Davis úr elsősorban a reform javaslata kapcsolatosan kommentárokat fűzött az elhangzottakhoz, nem is igazából kérdést tett fel. Természetesen bizonyos halállományok esetében hiányoznak a tudományos adatok és az adatok begyűjtése, összegyűjtése azonban jelentős mértékben javult a halászati gazdálkodás terén is, és ahol hiányoznak az adatok természetesen, ez nem lehet egy ok arra, hogy ne hozzuk meg a megfelelő döntéseket. Tehát ez része a javaslatnak, ami pedig az MSY-nal kapcsolatos témákat illeti. Ez egy nagyon technikai jellegű kérdés, de 2015-ig nehéz lesz megvalósítani az elvárásokat. Hosszú távon elképzelhető csak ez, és úgy gondoljuk, hogy az MSY megvalósítása elképzelhető hosszú távon. Persze az éves fluktuációt is figyelembe kell venni. A célkitűzések arról is szólnak, hogy növelni kell a, a pufferzónákat mindenképpen, ami a túlhalászást vagy a túlkapacitást a flották részéről illeti. Davis úr mondta, hogy ellentmondásos ez az egész terület a túl kapacitással kapcsolatosan, és olyan ö, rendszerek ö, szükségesek, amelyek lehetővé teszik a gazdálkodást akkor is, hogyha a nemzeti rendszerekben hiányosságok adódnak a kvóta elosztást természetesen különböző módon lehet megvalósítani, és mindenkinek megvan a lehetősége, hogy a lehető legjobb módon gazdálkodjon a különböző tagállamokban. Ami a visszadobásokat illeti, ezt is nagyon nehéz megvalósítani, különösen a vegyes halászati vállalkozások esetében. Tehát itt a, tudjuk, hogy a halak a természetes módon is a tengerekben vegyesen vannak jelen, tehát ha kifogják őket, akkor szintén egy ilyen vegyes gazdálkodást kell megvalósítani, a, javítani kell a szelektivitást a halászati üzemekben. Tehát ezek voltak a főbb kérdések. Volt még egy kérdés a szennyezettségről és ennek kihatásáról. Én nem vagyok halászati szakember, de természetesen vannak különböző hatások, amelyek kihatnak a tengerekre, és az egyik ilyen tényező, amely leginkább érinti a halálományt manapság az maga a halászat természetesen, de vannak más tényezők is, mint a szennyez, szennyezettség, például a tengerekben, vagy a tengerek hő, hőmérsékletének a változása, a különféle paraméterek változása. Persze ez már egy szélesebb körű vita tárgya lenne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogyha nincs más felszólalási kérelem a kollégák részéről, akkor lezárnánk, és a petíció benyújtójának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Röviden szeretnék most szólni, aztán pedig majd Roberto Ferignonnak adom meg hosszabb válaszadásra a szót. Óken asszonynak kérdésére, hogy mit gondolunk a reformjavaslatról, úgy gondoljuk, hogy jó alapot jelent -e javaslat, de hogy Chris Davis úr is utalt rá, valóban a részletekben rejlik az ördög, van elrejtve és ö, nagyra töröbb lehetne egy kicsit még ez a tervezet. Abban az értelemben mondom ezt, hogy mi úgy érezzük, hogy nagyon fontos a halászati gazdaságok sokszínűsége szempontjából, hogy az egy kaptafára szóló megoldás az nem működik így a visszadobások számára sem. Az összes érdekelt fél bevonását, így a halászok bevonását is meg kell valósítanunk, akik a legjobb megoldásokat tudnak előállni Európában. Szeretnénk, hogyha több intézkedés születne arra, hogy biztosítsák a részes felek bevonását, és hogy közösen lehessen gazdálkodni, közösen lehessen irányítani időnkben, történelmünkben először most az Európai Parlament a közös halászati politikáról szavazni fog. Három sikertelen reformot éltünk már meg, amelyek arra voltak hivatottak, hogy a túlhalászatot és a fenntarthatóságot megvalósítsák. Életünk esélyéről van szó, 2022-ben gondolkodunk, a bizottság úgy becsli, hogy egyetlen hal készlet, hal állomány sincs fenntartható állapotban jelenleg Európában, és a halászati közösség számára is fontos ez, de minden képviselő számára fontos az, hogy a halászatot, a halakat, és az európai halászatot megvédjük világban, a világban is, hiszen Afrikában, Ázsiában is hallottunk olyan hangokat, hogy nem feltétlenül kiaknáz minket, kizsákmányol, fekete-fehér történet módjára az EU, nem, mi több Európai Uniót szeretnénk tartós, fenntartható ütemtervet világszinten szeretnénk, hogy vezető szerepet töltsön be az EU. Vannak olyan normáink, amelyekkel Ázsiában is példaértékűek lehetünk. Jó tehát a javaslat, de az elkövetkező hónapokban komoly munkát kell végezni a parlamentben annak érdekében, hogy javuljon a javaslat, hogy a részleteket finomítsák, hogy a visszadobás megszűnjön, hogy több éves gazdálkodási tervek szülessenek. Ez mindenkinek ügye, persze ez volt úgymond a rövid válaszom. Nem tudom, hogy Roberto Ferrigno kollégám szeretne hozzáfűzni mindehez még valamit. Thank you very much. I'm Roberto Ferrigno, the director of... Köszönöm szépen, Roberto Ferrigno vagyok a brüsszeli közös halászati politikával foglalkozó igazgatóság vezetője. Szeretnék válaszolni arra, hogy a bizottság javaslatát hol lehetne javítani. Ez egyébként a mi véleményünk, és ez egyelőre még hiányzik. El kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehet a természetes forrásokat kezelni. Elsősorban erről szólunk, és amikor erről beszélünk, akkor az ökológiai és gazdasági dimenzióról is szólunk. Jelen pillanatban az ökológiai dimenzió teljesen hiányzik a közös halászati politikából. Tehát, ha bárki azt mondja, hogy a halászok nevében szól, akkor arról kell szólnia, hogy gyakorlatilag egyre több munkahely vészel az ágazatban, ugyanis jelen pillanatban a halászat ebben a formájában fenntarthatatlan ökológia, tehát környezetvédelem és gazdaság szempontjából is. Ezzel az alapproblémával kell először foglalkoznunk, de hogyan lehet azt megoldani? Van egy alaprendeletünk, a bizottság pedig egy intézkedés csomagot javasolta, ahogy a Davis úr mondta, az ördög a részletekben rejlik, és jelen pillanatban ezek a részletek gazdasági részletek, véleményünk szerint pedig meg kell néznünk, hogy az IMFF pénzügyi eszközei hogyan kapcsolódnak a rendelet fő céljaihoz, általános céljaihoz. Ezért tehát a WWF arra törekszik, hogy a rendeletben szerepeljenek azok az általános célkitűzések, amelyek környezetvédelmi és gazdasági célkitűzések egyaránt, jelen pillanatban ezek hiányoznak. Együtt akarunk működni az Európai Parlament el, hogy végre a környezetvédelmi és gazdasági dimenziót is megerősítsük az európai halászatban. Ez a fontos rész, ugyanis eddig a kormányok a pénzügyi eszközök allokálásáról zárt ajtók mögött tárgyaltak. Úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlament nagyon fontos szerepe van, hogy megváltoztassa ezt a munkamódszert. Második, hogy hosszú távon kell gondolkoznunk a nemzeti erőforrások gazdálkodásáról. Láttuk a közös halászati politika reformját, és azt is láttuk, hogy párhuzamosan zajlik az a tengeri stratégia keretirányelve, így módon pedig 2020-ra megváltoztathatjuk óceánjai státuszát. Természetesen ezeket az eszközöket integrált módon kell alkalmazni. Megint csak visszatérek arra, hogy környezetvédelmi és gazdasági dimenziót kell erősíteni egyszerre. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, most pedig azt javasolnám, hogy a petíciót tartsuk nyitva, visszatérünk erre a vitára májusban, amikor a tárgyalások a közös halászati politika reformjával kapcsolatban megkezdődnek, és nagyon fontos, hogy a vita során az állampolgárok is részt vehessenek ebben a vitában a szakbizottság tagjain kívül. Hasonló petíciókat fogunk megvitatni, például a Fishfight Campaign címében, illetve nevében. Most pedig akkor a 11-es napi rendi pontra fogunk áttérni, most pedig a 0295 per 2009-es számú petíciót fogjuk megvitatni Deszmély ír állampolgár által lett ez benyújtva, a Western Eel Fishermen Association nevében adta ezt. Témája a halászoknak az írországi angol gazdálkodási terv kidolgozási folyamatából való állítólagos kizárása. Aztán a 909 per 2009-es számú petíció Jean-Paul Doron adta be, és ennek témája pedig, amelyet a Francia Nemzeti Alászati Szövetség nevében nyújtott be, hogy az angol állományok megőrzésére vonatkozó francia hallgazdálkodási tervet tárgyalja, aztán pedig a 754 per 2011-es Salvador Piero Gómez spanyol állampolgár adta be, az Centro de Aquicultura Experimental nevében adta ezbe a vadon élő állat és növény fajok számára kereskedelmök szabályozása által biztosított védelemről szóló tanácsi rendeletek módosításáról szól. A bizottságot fogom most szólítani, parancsoljon. Mr. O'Shea. Morning. Good morning. Uh, my name is Brendan O'Shea. Jó napot kívánok, Brendan O'Shea vagyok, és én képviselem a Western Eel Fisherman Association petícióját. Itt uh, a az írországi szakminisztérium által végrehajtott angolna gazdálkodási tervről van szó, 1100-2007-es rendeletről van szó, ami a rendeletet illeti az angolna helyreállítási tervről itt teljes mértékben a szubszidiaritást, a helyi önkormányzatokat is bevonjuk, és úgy tűnik, hogy figyelembe vették ezt, és az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy teljes mértékben eh, eh, sikerült eh, a 40 százalékos angolna vesztességet orvosolni azzal, hogy a helyreállítási serv megszületett. Ez úgy történik meg, hogy amikor ezen eszköz mellett dönt a tagállam, Írország külön specifikus intézkedéseket foganatosított, amelyet a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács is elfogadott, és egy ilyen angol gazdálkodási terv bevezetésre került Írországban. A bizottság úgy tudja, hogy Írország megfelelően konzultált az megfelelő időben, mm, nyilvános konzultáció folyamán 2008-ban az ír érdekelt felek mindegyikével, és kikérte az ő véleményüket. În continuare dau cuvântul domnului... Köszönöm szépen, most pedig akkor megadom a szót Keller úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nincs sok időm, ugyanis egy kis partmenti régiókról szóló ülésnek vagyok az elnöke, úgyhogy oda-vissza kell mennem. Én az írparlament parlament képviselőjeként már nagyon sok éve képviselem ezt a témát, és az írparlament parlament képviselői, az érintett régió képviselőteben Ósé úr azt állítja, hogy megtörténtek a megfelelő lépések a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva. Természetesen ez a szubszidiaritás elvébe tartozik, de azért ez a téma már régóta folyamatban van, még jóval azelőtt már érvényben volt, hogy az ír minisztérium, illetékes minisztérium elkezdett volna ezzel foglalkozni, az érintett érdekelt felek helyzetét illetően. Ugyanis a kifogás, kifogott halmennyiségre vonatkozó kvótákra vonatkozó témánál nem az európai parlamentek igazán az érintettek, hanem maguk az érdekeltek. 16 beadott kérvényt kaptunk a minisztérium felkérésére, és ha jól értelmezem, talán egyáltalán nem kérték fel őket arra, hogy beadványjal éljenek, azonban ez a folyamat már bonyolódott. Nem tudom, hogy jogilag hogyan lehet ezzel fog, ezt hogyan lehetne ezt jogilag kezelni, de minden esetre ez inkább erkölcsi kötelezettség. És az ajánlásom az lenne, hogy ezt gondoljuk át újra, ugyanis az angolnák nem lettek kirakodva, nem lettek partra dobva, de ha jól emlékszem, hogy öt évvel ezelőtt az ír nép, illetve az ír halászok voltak az érintettek, és a bizottságot kérem, hogy javítsanak ki a tévedek, körülbelül 19 éve foglalkozunk már ezzel a témával. Nem tudom egyébként egészen pontosan erről a témáról, csak ma reggel tudtam meg, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Tehát további szempontokkal kellene gazdagítani ezt a vitát. Ne felejtsük el, hogy a közös halászati politika reformjának bevezetésével 2014 ben történő bevezetésével megoldódik a helyzet, de a bizottságnak mondom megint csak, hogy ez az egykaptafára készült megoldás, ez soha nem működött. A szubszidiaritás figyelembevételével szerintem ezt a petíciót majd valamikor a jövőbe gondoljuk át újra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és mivel senki más nem kért szót ebben a vitában, szeretném felkérni a bizottság képviselőjét, hogy a képviselő úrnak válaszoljon. Good morning. Uh, I'm Chris. Jó napot kívánok, Krisztus Filó vagyok, Brandon kollégája, és én koordinálom a, a, a tengerészeti főigazgatóság angolna ügyeit. És hát el kell, hogy mondjam, valóban igaz, hogy becslésben bizony 19 évre van szükségünk, hogy valóban az angolna ö, mm, ö, állomány valóban visszatérhessen, tehát úgymond 90 év mégis ez a 19 év, tehát majdnem 19-20 év, míg az angolnák újra, tehát érettséget érnek el, szaporodnak, és 90 évre három és fél generációra lesz szükség, hogy valóban visszaálljon a helyreállítási tervnek megfelelően az állomány. Egy Július elsőjei hatállyal várunk néhány hónapon belül egy folyamatról szóló jelentést, és 2013 végén a bizottság majd megvizsgálja mind az ember érkező jelentéseket, és a parlamentnek, a tanácsnak is egy átfogó jelentést fog a bizottság megküldeni arról, hogy az angolna ö, gazdálkodási rendelet végrehajtása hogyan tör, ö, valósul meg. És a tanács ö, és a parlament is módosítókat ö, nyújthat be az egyes országok angolna gazdálkodási terveinek ö, végrehajtása szempontjából annak biztosítására, hogy a helyreállítási terv megvalósulhasson. Uh, President, uh, could I suggest that that's a Elnök asszony, azt szeretném javasolni, hogy ez egy elég észszerű válasz volt, de azt reméltem, hogy a bizottság az ír minisztériumot, felelős minisztériumot arra kötelezi, hogy megfelelő támogatást támogató, illetve kiegészítő dokumentumokat adjanak. Nagyon örülök egyébként, hogy erre sablont biztosítanak. Remélem, hogy ezt majd újra át tudjuk tekinteni a közeljövőben. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Akkor, hogyha nincsen további felszólaló, akkor arra kérném, Teofilosz urat, illetve arra emlékeztetném, hogy a 295-ös petíciót vitattuk még csak meg, úgyhogy kérem, hogy a következő petíciókról, tehát a 909-ről és a 754-esről is szóljanak. Well, I will try to make a sort of general comment. Uh, Általános megjegyzéseket szeretnék röviden a két petícióval kapcsolatban önökkel megosztani, aztán megadom bárki másnak a szót, aki specifikusabb dolgokról szeretne fogalmazni. Mint annak fényében, amit Brandon kollégám elmondott, a rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy döntsenek arról, hogy milyen intézkedéseket szeretnének foganatosítani a közös cél elérésére, amely a rendeletben szerepel. Elkerülhetetlen, hogy az egyes tagállamoknak különböző helyzeteik vannak, ami az angolna gazdálkodást illeti, a halászati megoldások, a, az akadályok, a, a paraziták, betegségek, és általában a helyreállítási helyzet is eltérő országonként. Lehetővé tesszük, hogy az egyes országokban sajátos intézkedéseket foganatosítsanak. Vannak olyan országok, amelyek agresszívebb módon lépnek föl a halászati ágazat felé, mások másként döntöttek. Az biztos, hogy minden egyes terv egészében értékelés tárgyát képezi, az ICES által, Nemzetközi Tengerkutatási Tanács és az, az, az Európai Bizottság szakemberei is megvizsgálták az egyes terveket különböző alapokon, és kérünk számos alkalommal, hogy további javaslatokkal álljanak elő, hogy javítsák az adott tervet, azt biztosítva ezzel, hogy a célt eléri minden tagállam összefoglalóan specifikus intézkedéseket nem erőltethetünk a tagállamokra, nem kötelezhetjük őket arra, hogy erőteljesebb vagy kevésbé erőteljes halászati, vagy strukturális, vagy környezetszennyezési intézkedéseket fogadatosítsanak. Ha 40%-ot elérték, akkor a célt teljesítették. Nu există alte comentarii? Van-e még megjegyzés valaki részéről? Nincs más kommentár. Akkor lezárjuk a vitát, és azt javaslom, hogy a petíciók maradjanak nyitva. És így elérkeztünk a 12-es napi rendi ponthoz. Ez a 99 2011-es számú petíció Miguel Zaragoza Fernández, spanyol állampolgár nyújtotta be egy hagyományos szelektáló halászeszközről, a bonilo Toleráról szól. Nincs itt a petíció benyújtója, de a bizottság részéről Barbara Foki asszony itt van. Jó napot kívánok, Barbara Fokié vagyok. Én foglalkozom a mediterrán térséggel, Franciaországgal, Spanyolországgal és a különböző szabályozásokkal. Fernández úr a petíciójában azt kéri, hogy a mm, földközi tengeri rendelet második mellékletét vizsgáljuk felül, mert itt egy teljesen specifikus halászeszközzel való halászatról van szó. Természetesen tudni kell, hogy ez a rendelet nem csak a hagyományos halászattal, hanem az összes típusú halászattal foglalkozik a földközi tengeri térségben. Ez a rendelet elég rugalmas, annak érdekében, hogy a különböző kombinált halászeszközöket használó halászoknak is eleget tegyen. A petíció benyújtója azt kéri, hogy a bonitolerának, ennek a speciális halászeszköznek a méreteit vizsgáljuk felül, mert hozzá kell járulnia mindenképpen a halászati tevékenységhez természetesen a földközi tengeri térségben minden halászati vállalkozó számára szeretnénk biztosítani a hosszú távú és a fenntartható halászatot. Jelenleg a bizottság úgy gondolja, hogy a földközi tengeri eh, rendeletet nem kell felülvizsgálnia, mert az 2006-ban megtette, és 2010 óta, júniusa óta eh, van igazából hatályban, a bizottság úgy gondolja, hogy tanulmányozni kellene azt, hogy a rendeletet hogyan hajtották végre a különböző rendelkezéseivel együtt, mielőtt még felülvizsgálná ezt a rendeletet. Köszönöm. Van-e e, valami, valakinek mondandója? Ha nincs, akkor én azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, és áttérhetünk a napirend 13. pontjára. Ez a 668 per 2011-es számú petícióról szól. Ezt egy német állampolgár nyújtotta be, ö, ö, ismeretlen, tehát anonim szeretne maradni, nincs itt a teremben, tehát a bizottság képviselőinek adom meg ismét a szót. Igen, néhány szóban szeretném összefoglalni, hogy miről is van szó. Itt arról van szó állítólag, hogy Korszika szigetén illegális halászat folyik, nevezetesen szigonyozással halásznak. A petíció benyújtója arról informál bennünket, hogy folyik ez a halászat, de talán vissza kell térni a, megint csak a rendelet szövegére, amely kimondja, hogy a halak szigonyozása csak akkor tiltott, hogyha tenger alatti, más tenger alatti tevékenység is folyik a térségben. A halászat ellenőrzése a tagállamok hatáskörébe tartozik, ahogy tudjuk, és természetesen a közös halászati politika különböző rendelkezései tiszteletben kell tartania a tagállamoknak. Megkérdeztük a petíció benyújtóját, hogy vannak-e például fotói, amelyel bizonyítaná, hogy szigonyozással halásztak, és légzőkészülékkel, ő azt mondta, hogy a korszikai idegenforgalmi ügynökséggel felvette a kapcsolatot, és majd elküldi a fotókat. Ezt meg is tette, de a fotókon nem igazán látjuk a légz, tehát a tenger alatti légzőkészülékek kelt. Tehát nem tudjuk bizonyítani, hogy ezen halászati tevékenység illegális-e. Éppen ezért a francia halászati minisztériumhoz kell fordulni, amely a kompetens szerv, és amely az ellenőrzést végzi a halászati tevékenység területén. Um, Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek ezt a tisztázást. Tudom, a kollégák fel akarnak-e szólalni még. Ha nem, akkor azt javaslom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. A 14-es napirendi pont az 1824 per 2009-es számú petíció Antonio Lores Franco spanyol állampolgár jutotta, nyújtotta be a Rio de Vigo területén létesített Halliszt üzemről szól. Ez a petíció. A petíció benyújtója nincs jelen, tehát megadom a szót a bizottság képviselőinek, Dávid Grimon úrnak. Um. Jó reggelt kívánok, Sherman asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Ez a petíció egy hallisztüzemről, egy halfeldolgozó üzemről szól, amely tulajdonképpen halolajat és hallisztet készít. A petíciós, petíciós fő aggája a következő, hogy a petíció szerint 2008-ban nem engedélyezhették volna ezeket az üzemeket, ugyanis nem volt környezeti hatásvizsgálat, mielőtt megkapták az engedélyt az üzem létesítésére. A légszennyezettség, illetve a vízszennyezettsége megsérti az Európai Uniós és a nemzeti jogszabályokat, például a kagylók élőhelyeit sérti, amelyek a Vigo folyó torkolatánál találhatók. A bizottság egy első írásos közleményt írt 2010. októberében a petíciós bizottságnak, és értesítettük a bizottságot arról, hogy valóban az érintett irányelvek alá tartozik a létesítmény engedélyezése. Azonban, ahogyan új információkat kaptunk, egy EU kísérleti fájlt nyitottunk meg, ez egy olyan mechanizmus, amelyel pontosításokat adhatunk a tagállamoknak konkrét problémákra, és a spanyol hatóságoknak is felvetettük ezeket a kérdéseket. Megkérdeztük, hogy folytattak-e környezeti hatástanulmányt, hogy az IPPC engedélyeket kiadták-e, illetve hogy vizsgálták-e a létesítményeket. A spanyol hatóságok júniusban válaszoltak, 2011 júniusában, és ezen információ alapján a Környezetvédelmi Főigazgatóság és a Bizottság megállapította, hogy az EU jogszabályokat nem sértették meg. Sőt, az Európai Bizottság ekkor a Petíciós Bizottságnak egy második közleményt írt, ha jól emlékszem, akkor szeptemberben, tehát megállapítottuk, hogy az EU-s jogszabályokat nem sértették meg, legalábbis ilyen jogsértéseket nem azonosítottunk. Az első kérdés az az, hogy a környezeti hatástanulmányról szóló irányelvet megsértették-e. Először is figyelembe kell vennünk, hogy ez a létesítmény 1976 óta működik, és akkor az irányelv még nem létezett, még ki sem volt dolgozva, nemhogy elfogadva. Most pedig ma már ez a létesítmény nyilván az irányelv második függeléke alá tartozik, és mivel ez egy létező létesítmény, tehát akkor már megvolt, amikor az irányelvet elfogadták, az irányelv csupán akkor alkalmazandó, <laughs> hogyha megváltoztatják vagy kibővítik a létesítményt, és ha ezek a változtatások vagy bővítések jelentős környezetkárosodást okozhatnak. Tehát a spanyol hatóságoktól megkaptuk a megfelelő információt, amikor 2008-ban engedélyezték ezt a létesítményt, az nem történt semmilyen változás vagy bővítés, úgyhogy ezt az irányelvet nem kell alkalmazni ebben az esetben. Azonban a fő kérdés az az, hogy a 2008-ban kiadott engedélyek megfelelnek-e az IPPC irányelvnek, tehát az integrált környezetszennyezési megelőzésről és csökkentésről szóló irányelv ez lenne egyébként a fő irányelv, amelyet az ilyen típusú létesítményekre alkalmazni kell. Az üzemeltetőre vonatkozó fő követelmények meglévő létesítményeknél, hogy az engedélyek feltételeinek biztosítania kell, hogy a az alapkötelezettségnek meg kell felelni, tehát a legjobb rendelkezésre álló technikát alkalmazni, meg kell akadályozni a jelentős szennyezést, és megfelelő monitorozó mechanizmussal kell rendelkeznie. Az engedélyezés feltétele biztosít, biztosítja, hogy a környezetvédelem megvalósul, tehát kibocsátási korlátokat alkalmaznak a légszennyezés, a vízszennyezés, a hulladék generálás korlátozására és miután az IPPC engedélyeket elolvastuk, illetve elemeztük, amelyeket a létesítménynek adtak ki, a bizottság megállapította, hogy ezeknek a követelményeknek megfeleltek. És úgy tűnik, hogy az üzemeltető valóban végrehajtotta, megvalósította a legjobb rendelkezésre álló technikát a tevékenység, illetve a szennyezés ellenőrzésére. Az engedély egyértelműen arra törekszik, hogy a jelentős szennyezést megakadályozza, tehát a vízszennyezés, illetve légszennyezést igyekeznek megakadályozni, és nagyon szigorú monitorozó rendszert alkalmaznak, illetve ezt erre kötelezték az üzemeltetőt, és ez működik is. És működnek olyan intézkedések, amelyeket balesetek esetében kell tenni, tehát a balesetek megelőzésére vagy ellenőrzésére, ha azok bekövetkeztek megállapítottuk tehát, hogy az alapkövetelményeknek megfelelnek, ami pedig az atmoszféra szennyezést illeti, a légköri szennyezést. Itt a A létesítmény két olyan bojlerrel rendelkezik, amely párát és gázt bocsát ki a környezetbe. Itt egy az SO2, a noxirészecskék, illetve szénmonoxid kibocsátási határoknak megfelelnek. A bizottság megállapításai szerint egyébként ezt be is tartják. Tehát a spanyol hatóságoktól kaptunk adatokat, amelyek azt mutatják, hogy a levegő, illetve a légkör minősége Vigo környezetében megfelel az EU környezeti szabályoknak, tehát egyáltalán nem szekték meg az EU-s előírásokat, amelyek a szennyezésre vonatkoznak. Az engedély egy nagyon szigorú monitorozó rendszert ír elő az üzemeltető számára, tehát, hogy ellenőriznie kell rendszeresen, hogy amit kibocsátanak a légkörbe, az megfelele az EU előírásoknak. A szagártalommal kapcsolatban pedig az üzemeltető egy rendszert alkalmaz, amely a szagártalom csökkentésére vonatkozik. Ez egy termikus oxidációs folyamatot jelent. Ami pedig a vízszennyezést illeti, az IPPC engedély az üzemeltetőt arra kötelezi, hogy szigorú követelményeknek feleljen meg a szennyezett víz, vígó gyakorlatába történő kiengedése tekintetében. Az üzemeltető saját hulladékkezelő üzemet hozott létre saját területén, tehát ott tisztítja meg a vizet, mielőtt azt kibocsátja, kiengedi a folyóba. Az engedély pedig előírja, hogy ha EU minőségi szabványoknak kell megfelelni a felszíni vizek tekintetében, akkor egyre szigorúbbakká válnak az engedélyezési feltételek. Itt már nagyon szigorú ellenőrzés, illetve monitoring rendszer működik a vízszennyezés ellenőrzésére, és előírják a talajvédelmét, a felszín alatti vizek védelmét, illetve a hulladékkezelést az EU követelményeknek megfelelően. A spanyol hatóságok arról is tájékoztattak minket, hogy helyszíni ellenőrzéseket végeztek a létesítményekben, és ezen létesítmények ellenőrzése eredményeként megállapítás, illetve büntetéseket szabtak ki. 2010-ben azt állapították meg, hogy egyes elemekben nem sikerült megfelelni az EU előírásoknak, így módon tehát egy pénzbírságot szabtak ki a létesítményre. Lezárásképpen azt mondhatom, hogy az Európai Bizottság azon a véleményen van, hogy a létesítménynek kiadott rendeletek megfelelnek az EU jogszabályok követelményeinek, például az IPPC irányelvnek, illetve a kapcsolódó irányelveknek, tehát a vízügyi irányelvnek, illetve a légszennyezésről szóló irányelvnek. Szeretném kiemelni azt is, hogy körülbelül két héttel ezelőtt a galíciai legfelsőbb bíróság eltörölte, semmisítette ezeket az engedélyeket azon az alapon, hogy az engedély nem felelt meg nem is az EU előírásoknak, hanem a nemzeti földhasználati tervezési rendelkezéseknek, ugyanis ez a létesítmény túlságosan közel van a lakott területekhez. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy nemzeti jogi aspektus, ezért az engedélyt semmisítette a bíróság, és a galíciai régió, amely, a rend, amely az engedélyt kiadta, megfellebbezte a semmisépé. Tehát köszönöm szépen, elnök asszony. Misiei pentru această prezentare detaliată în continuare dau cuvântul. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a részletes magyarázatokat. Auken képviselőasszony, nagyon röviden. Köszönöm szépen a válaszokat. Ezek már persze benne voltak a dossziénkban, de ez az utóbbi információ mindenképpen nyitva kell hagyni és azt látjuk nagyon sok esetben, ugye, hogy vannak büntetések, vagyis hát én úgy gondolom, nem akarom mondani, hogy az a benyomásunk minnyájunknak, nekem az a benyomásom, hogy ezek nagyon problematikus dolgok. Lehet, hogy ez az egész létesítmény megfelel az EU-s előirány, előírásoknak, azonban hát most habozok, hogy zárjuk el ezt a petíciót, vagy nem, miután hallottam a választ, inkább azt mondanám, hogy hagyjuk nyitva. Ha nincs más felszólaló, akkor az elhangzott érvelések fényében azt javaslom, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Most negyed órára felfüggesztjük az ülést, és 10 óra 45-kor kezdődik a szavazás. Auken asszony, mivel itt vannak a tolmácsok, el szeretném mondani, hogy nem vagyok elégedett azzal a móddal, ahogy a napirenddel foglalkozunk. Ma kaptuk meg mindazt, amiről tegnap volt szó. Tegnap tudjuk, hogy nagyon kiszaladtunk az időben, és lényegében otthon is kellett dolgoznunk. Mindenképpen arra lenne szükség, hogy a napi rendünket jól készítsük elő, és ne fussunk ki az időnkből, aztán bizonyos témákat nem vettünk fel a napi rendre, olyan témákat, amelyekről én már nagyon régen szeretném, hogy lenne vita. Tehát ilyen módon, így módon nem lehet eljárni Ugye ma reggel azt mondták, hogy értsünk egyet a koordinátorok ülésének az eredményeivel. Ezt így nem lehet. Képviselőasszony, a titkárság biztos, hogy figyelembe veszi majd a megjegyzéseit, most pedig felfüggesztem az ülést 10 óra 45-ig.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

Good morning, colleagues. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Kérem szépen, hogy mindenki foglaljon helyet, hogy elkezdhessük a szavazást. Szeretném kérni, hogy mindenki ellenőrizze le az elektronikus szavazókártyáját. Yeah? just my notebook. Are you ready? Can... Mindenki kész? Megnyithatnánk a ö, szavazást, Re, leszeretnénk ellenőrizni a rendszert. Please, colleague, would you please... Kedves kollégák, Kérném szépen, hogy ellenőrizzék le a szavazókártyájukat. Egy teszt szavazásra kerül sor, megnyitjuk a szavazást. Yeah, okay. Rendben van, mindenki meg, megpróbálta? Mielőtt megnyitnám a szavazást, Valian kollega nőttől kérdezem, hogy akar-e szólni. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! szeretném, hogyha támogatnánk ezt a jelentést. Ez nem rólunk szól, nem a politikáról szól, nem a tagállamokról szól. Ez egy nagyon jó jelentés az állampolgárok számára, és azt mutatja, hogy az Európai Parlament az a fő intézmény, amely támogatja az állampolgárok jogait minden, amit ebben a jelentésben beleírtam, valamilyen módon megemlítésre került az Európai Bizottság polgári jogi jelentésében. Például olyan témákra gondolok, amelyek a petíciósainkat foglalkoztatják, és még az Európai Bizottság jelentése után is érkeztek be ilyen petíciók, ezeket belefoglaltam a szövegbe. Ezért azt gondolom, hogy ha tudják támogatni ezt a jelentést, akkor az üzenet nagyon erőteljes, nagyon határozott lenne a polgárok felé. Főként ezekben az időkben, ezekben a bizonytalan időkben itt az Európai Unióban a gazdasági témák miatt legalább azt mutathatjuk, hogy közös a kiinduló pontunk, amelyre építhetjük a további uniónkat. Ezért köszönöm mindenkinek a módosító indítványokat és az elvégzett munkájukat. Köszönöm Mazzoni asszonynak pedig, hogy megengedte, hogy szóljak önökhöz. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen önnek, Valéan képviselő asszony, köszönöm az elvégzett munkáját, és most megnyitjuk a szavazást. Valéan képviselő asszony jelentéséről, az uniós polgárságról, az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontásáról. Tehát akkor szavazásra bocsátom a hatos kompromisszumot kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ha szükség van az ellenőrzésre, akkor le fogjuk ellenőrizni majd. Az 54-es módosító, hát ezt visszavonták. Hetes kompromisszum kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetvenes módosító Filip Bulondi mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hankis képviselőasszony 71-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük le. Tehát megnyitjuk a szavazást. A 71-es módosítóra hangkis képviselőasszonyé. Lezárom a szavazást. Aggiungiamo eventualmente. A kollega nő szavazatát tegyük még hozzá. Tehát ellene. Tehát akkor elutasítottuk. 24, 25 ellenében. 73-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 74-es módosító Kósa Hankis mellett ellen tartózkodás ezt is le kell ellenőriznünk. Megnyitjuk a szavazást. Mindenki szavazott. Elfogadtuk. 29-en mellette, 11-en ellene. 75-ös hangkis kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 76-os Paxas mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Elnézést kérek, tisztáznom kell egy pillanat. Meg kell nézni, úgy tűnik, hogy többen vannak itt az ALD-ből, vagy többen szavaznak. Le kell ellenőrizni, megkértem, hogy ellenőrizzék le. Yes, yes, I understand, but they are checking. Tehát folyik az ellenőrzés.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 Kérem szépen, kérem a koordinátorokat, hogy ellenőrizzék le, hogy csak annyian legyenek, ahányan szavazhatnak. Okay, it's okay. It's okay. Akkor folytatjuk. Allora, ri... a Allora, per favore. Kérem szépen, kérek minden frakciót, hogy csak azok szavazzanak, akik szavazhatnak a következő elektronikus szavazásokon következő elektronikus szavazáson le fogjuk ellenőrizni, hogy hányan szavaznak minden frakcióból. Rendben van? Folytatjuk tehát. Következik a tízes kompromisszum, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Külön részenkénti szavazás a 9-es bekezdéssel kapcsolatosan. Kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás. Itt ellenőrizni kell, tehát akkor ellenőrizzük le. A 9-es bekezdés különböző módosítóiról. Megnyitom a szavazást. elutasítottuk. Cadono quindi tutti gli emendamenti successivi. Tehát a következő módosítók okafogyottá válnak, és átteszünk áttérünk az új 9-es bekezdésre. Százas módosító Alfano Vattimo. Külön szavazás. Először az első szava, részre szavazunk, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második részre szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a 10-es új bekezdésre 108-as Kósa is mellett ellen tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk, mert nem sok felemelt kezet láttam, tehát 108-as módosítóról megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Plusz egy mellett, vagy ellene. Kulan asszony, bul, bulan. Tehát mellette vagy ellene? Tehát hozzáadjuk a plusz egyet, de mellette vagy ellene? Elfogadtuk. 109-es módosító Alfánó Vattimo mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, ellenőrizzük le ezt is. A 109-es módosítóról megnyitom a szavazást. Tehát ez 14-14-re jön ki. Tehát akkor ezt elutasítottuk. 110-es módosító bulla mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elutasítva, de ellenőrizzük le. Megnyitjuk a szavazást. Mindenki szavazott. 14-14 elutasítottuk. 111-es módosító Motti mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 112-es módosító Bagó mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 113 Kósa Hankis mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 119-es módosító Bulan me- mellett tehát 119 bulanféle módosító mellett ellen tartózkodás leellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 119-es módosítóról. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 120-as módosítós Danoka mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 17-es módos, kompromisszum, bocsánat, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 122-es, nem, ez okafogyottá vált, bocsánat, 125-ös bulon mellett ellen tartózkodás, kérem az ellenőrzést. Megnyitom a szavazást a 125-ös bulanféle módosítóról. Mindenki szavazott, lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosít, kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A 175-ös módosítóra szavazunk Becker, meg kiszavaz mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as módosító Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 134-es mellett ellen tartózkodás ellenőrizzük le. 134-es módosítót megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 135-ös Bulan mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le ezt is. 135-ös módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. tehát elfogadtuk. Tehát elfogadtuk az előzőt. Tehát nem jelent meg. Akkor szavazzunk újra? Akkor újra megnyitjuk a szavazást a 135-ös bulanféle módosítóról. Elektronikusan szavazunk tehát. E approvato. Elfogadtuk. 22-en mellette, 7-en ellene szavaztak. 100 136-os Bulan, Kolászka, Bobinska mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 137-es Zdanoka mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 139-es. Van egy szóbeli kiegészítés, módosító, nincs senkinek ellenvetése a szóbeli módosítóval kapcsolatosan, ha nincs, akkor így szavazunk a 139-re mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 141-es bulam mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 142-es bulon mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 143-as bullam mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 144-es bullam mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145-ös iturgáiz mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 147-es Iturgáis mellett ellen tartózkodás. Le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást a 147-es módosítóról, Iturgáis féle módosítás. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 148-as Ilcsev Jotova mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 150-es Nedelcseva részenként Nem, vagy ez okafogyottá válik? Tehát akkor Áttérünk a 152-es módosítóra Ilcseféle, mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 156-os Bullan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 157-es Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 158-as Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 159-es Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. es módosító Becker mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 168-as bulan mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le a 168-as módosított, bulanféle módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 169-es bulan mellett ellen tartózkodás. Ezt is le kell ellenőrizni. Nem mm, emelik fel a kezeket. 169-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 165-ös módosító bulla mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 177-es bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 182-es bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 183-as bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 184-es Gustaston gurmai mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 185-ös Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 187-es Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 188-as Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig áttérünk a preambulum bekezdésekre, a egyes módosító bula mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes módosító Gustafsson gurmai mellett ellen tartózkodás elfogadtuk hármas bulon, van egy szóbeli módosító, és ha nincs ellenvetés, akkor így szavazzunk, szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító Gustafsson Gurmai mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító Szalavrákusz mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Hetes bulan mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas bula mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Kilences kósa hankis mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Tízes szalavrákosz mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es módosító bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 17-es Paxas mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 18-as villand mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 23-as Zsdánoka mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 24-es Bulan mellett ellen tartózkodás. Kérjünk segítséget? Igen, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. A 24-es módosítóról, bulanféle módosító. Lezárom a szavazást. Igen, ezt nagy részben elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk. 27-es bulan mellett, ellen, tartózkodás. Elutasítottuk. Nem, ellenőrizzük le a Bulanféle 27-es módosítót. Lezártuk a szavazást. Elutasítva, elutasítottuk. Tehát 14-14 elutasítottuk. 28-as Gustafsson Gurmai mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. as módosító bulon mellett nem, ez, ez okafogyottá válik. 32-es Gustafsson gurmai mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 34-es Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 35-ös Bulan mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. a H preambulum bekezdésről külön szavazás, kiszavaz mellette, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük le, tehát a H preambulum bekezdésről szavazunk. Lezárhatjuk a szavazást. Elutasítottuk. 36-os módosító, nem? Nem, nem, hanem a hármas kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 42-es módosító Bulan mellett 42-esről van szó. Tehát 42-es bulanféle módosító. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Akkor ellenőrizzük le, nem világos. A bulanféle 42-es módosítóról megnyitom a szavazást. Vediamo la votazione. Lezárom. È approvato. Elfogadtuk. 43 hangkis módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a 44-es, csak a második részre szavazunk. Az első rész okafogyottá válik, mert a 45-öst megszavaztuk. Tehát a 45-ös villantféle módosítóra szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a 45-ös villantféle módosítót. Avete votato tutti? Mindenki szavazott? Lezárjuk a szavazást. Most elfogadtuk. Tehát csak a második részre szavazunk, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es bulon, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a végső szavazás Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést 24 igen, E, szavazással, egy ellenszavazattal, két tartózkodással. Köszönöm szépen, és gratulálok Valeán képviselőasszonynak.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

Doamnelor și domnilor, vă rog frumos puțină liniște. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet, mondja az elnök asszony. I'll ask you to be quiet, please. Azt kérném, hogy csöndesedjenek el a képviselők, és most a 16-os napi rendre Tértünk át 354 per 2006-os Rodney Mail petíció a Kledau folyó torkolata mentén két cég, Exxon és két tevékenységének eredményeképpen bekövetkezett állítólagos szennyezésről. Először Rodney Mailnek adnám meg a szót a petíció benyújtója részéről. Are cuvântul Rodney Mail din partea petiționarilor. Rodney Mail úrnak eh, adnám meg a szót, ha jelen lenne ma a teremben. Jelen van? Rodney Mailnek adnám meg a petíció oldaláról a szót. Mi volt a kérdés? hangzik a teremből. Mi volt a kérdés? Ah, szólhatok, szólok. Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az LNG tartályok és hajók szivárognak. Ezt mindannyian tudjuk. Ezért tehát az LNG iparág miért vonul vissza, amikor a hatóságok számára ezt a vidéket választották az LNG tároló tartályok építésére. Természetesen ez egy nagyon veszélyes kikötő, ahogyan azt az ágazat legjobb gyakorlatai is mutatják, illetve azok is tudják, akik ott élnek. És miért nem mondja ki senki az LNG iparág részéről, hogy ez az egyik legrosszabb megoldás, és miért döntenek úgy, vagy miért nem döntenek úgy a hajók, hogy oda a kikötőbe belépnek a biztonság védelme érdekében, és 50 ezer ember élete forog kockán, ha esetleg valamilyen baleset történne egy LNG hajóval megállapították, hogy 2011. szeptemberében szivárogni kezdett egy LNG hajó, de hogyha egy gyújtóforrás talált volna, mi történhetett volna? Tudja bárki, hogy milyen következményekkel járt volna egy ilyen baleset Waterstone lakosai számára? Ha senki nem vizsgálta ezt, akkor miért nem vagy mi történik akkor, hogyha a tartály felgyullad? A falu, illetve város lakóival mi történne egy ilyen tűz esetében? Megállapították, hogy 295 kilovattal ég az LNG. Ezt egyébként franciaországi tesztek is bizonyították. A kérdés az, hogy ez a többi LNG tartályt is felgyújtotta volna? Vagy 45 olaj, dízel és kerozin tartályokat is felgyújtott volna? Ez milyen kockázatot okozott volna? Mennyi ember halhatott volna meg, hogyha ez a tartály kigyullad? Erről beszéljünk. Vitassuk meg a szakértőkkel, hogy okos dolog volt -e ez a veszélyes anyagok bizottságának szempontjából, hogy az LNG tartályokat az egyéb tartályok mellé helyezték. Az LNG hajók és tároló tartályok esetében megfelelő vizsgálatot kell végezni. Ugyanis, hogyha ebben a nagyon veszélyes kikötőbe az LNG hajókat beviszik, ahol nagyon kevés a hely egyébként a kormányzásra, és sziklák vannak mindkét oldalon, miért döntöttek úgy, hogy ide beengedik a hajókat, hiszen a vidéken 50 ezeren élnek, és az ő életük is kockán foroghat. Maga a hajó nem veszélyes, a hajó rakománya veszélyes. Ezért a kérdés felmerül, hogy az LNG miért olyan veszélyes. Az LNG nyomás alatt lévő folyadék és nagyon alacsony hőmérsékleten összezsugorodik, hogyha a hőmérséklet pedig emelkedik, automatikusan gázhalmaz állapotú lesz, és a metán gáz pedig 1000-2000 fokon ég. Tehát, hogyha az LNG kiszabadul a nagy nyomású tartályból, akkor 500-szorosa lesz az energiája annak, ami egyéb állapotában volt. Így tehát mielőtt meggyullad, tízszeres energiát képvisel. Ez a metángáznak körülbelül 5-6 ezer szeresét képviseli, és a beszélőt szeretnénk megkérni, hogy egy kicsit lassabban beszéljen, a tolmácsok ezt a szöveget nem kapták meg. Biztonsági igazolásra van szükség, mielőtt a kikötőbe beengedik az elengét szállító hajókat. 2003 előtti üzembelépés esetén a hatóságokat meg kellett volna keresni ezekkel a kérdésekkel, azonban nem válaszoltak ezekre a kérdésekre. A kikötőt úgy kell megtervezni, hogy az ott dolgozó és élő embereket megvédjék. A hatóságok, illetve kormány dolga, hogy azonnali döntést hozzon, hogyha meglátogat egy ilyen területet, és veszélyesnek nyilván. Itt, ide azonban nem tartozik az emberek biztonságának biztosítása. A folyó torkolatnál körülbelül 15 ezer ember nagyon komoly veszélynek van kitéve. Itt található Milford Haven is egyébként, azonban a szektor legjobb gyakorlatainak alkalmazására kellene kötelezni az itt tevékenykedő vállalatokat, és azt látjuk, hogy a folyótorkolat nagyon távol áll attól, hogy ott egy ilyen kikötőt lehessen kialakítani. Ezért tehát a folyótorkolatba a hajó bejutását gyakorlatilag halálos fenyegetést jelent az ott élő emberek számára, akik valószínűleg nagyon könnyedén meghalhatnának egy elengével kapcsolatos baleset esetében. A kockázatot ugyanis a hatóságok nem tudják megelőzni új módon, hogy a szektor legjobb gyakorlatait nem alkalmazzák, a gyújtaforrásokat pedig nem sikerült kizárni. A hatóságok azonban úgy döntöttek, hogy ezt a lépést nem teszik meg, a biztonságot figyelmen kívül hagyni sokkal olcsóbb volt. És ilyen hatalmas veszélyek történhetnek az LNG hajók, illetve tartályok miatt. Ez azt jelenti, hogy az emberek azért vannak veszélyben, mert nincsen legalább két-három mérföldes biztonsági zóna kikötő körül Ez azt jelenti, hogy nagyon veszélyes kikötőről van szó bármikor, teljesen mindegy, hogy LNG hajó van-e ott a kikötőben, ugyanis ez borzasztó veszélyt jelent az ott lakók számára, és a kikötők dolgozóinak számára, és körülbelül 50 ezer embert érint ez a probléma. Nem szabad elfelejteni, hogy a hatóságok nem feleltek meg a szükséges irányelveknek, és a környezeti hatásvizsgálatot sem végezték el, ugyanis ha ezt megtették volna, akkor egy olyan kikötőt kellett volna építeniük, ahol, ami több millióval megemeli a költségeket. Ez azt jelenti, hogy akik a folyó mentén élnek, veszélyben vannak, és semmilyen hatóság nem tevékenykedett, hogy ezt a helyzetet megakadályozza. Az egyik értékelésemben az szerepel, hogy a partmenti elnök asszony megszakati elnézést kérem, hogy kicsit la, lassabban olvason, ugyanis a tolmácsok nem tudják önt követni. Köszönjük szépen az elnök asszonynak, hogy félbeszakította a hozzászólót. Tehát 21-szer említette az említett dokumentumban a szakértő, hogy ezt az értékelést nem végezték el. A kérdés az, hogy miért. Mivel nem végezték el ezt a kockázatértékelést, a hatóságok és a vállalatok előnyös helyzetbe kerültek, ugyanakkor figyelmen kívül hagyják az emberek biztonságát. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kikötőt soha nem lehetett volna LNG hajókra használni, ugyanis nem felel meg az irányelveknek. A biztonsági igazolás, ha elkészült volna, és a szektor legjobb gyakorlatait figyelembe vették volna, akkor a biztonsági igazolást nem kaphatta volna meg, ugyanis annyira sok a kockázat a folyótorkolatban, hogy a biztonsági intézkedések be nem tartása miatt már eleve nem kaphatta volna meg a biztonsági igazolást. Valamennyi LNG terminált ellenőrizni kellene az EU-ban ebből a szempontból, hogy megnézzék, hány ember élete forog kockán. Ugyanis a biztonsági igazolásban szereplő biztonsági követelményeknek nagyon sok terminál ezen kívül még nem felelhet meg. Hogyha egy LNG hajó kigyullad a terminálnál, vagy pedig akár útközben az is kigyulladhat bármilyen módon a két LNG terminál között. Ez megint csak azt mutatja, hogy a kikötőt soha nem lehetett volna LNG hajókra használni, ugyanis nem felel meg az irányelveknek, illetve a környezeti hatástanulmánynak. Mi lenne a legrosszabb eh, helyzet forgatókönyve, hogyha egy ilyen hajó a kikötőben elsüllyed, a folyótorkolatban eh, azt gondolhatnánk, hogy ez lehetetlen, de megtörténhet, ugyanis vannak olyan egyéb forgatókönyvek, amelyek szintén legrosszabbnak tekinthetők. Ez attól is függ, hogy milyen jellegű forgatókönyvet akarunk megvitatni. Hogyha egy ilyen hajó elsüllyed, körülbelül 180 méter mélységben összetörne bármilyen más tartályt is. Ez azt jelenti, hogy több mint 200 ezer köbméter LNG a vízbe kerülne, és átalakulhatna metángázzá. Ez azt jelenti, hogy az LNG a folyadék 600 szoros a mennyiségben annak, amennyi folyékony állapotban, tehát metángáz állapotában 600-szoros a mennyisége. Ez azt jelenti, hogy 150 millió köbméter metángáz alakulna ki, és kerülne a kikötőbe. Ez természetesen ez az egész kikötőt elpusztítaná. Ez egyébként a legrosszabb forgatókönyv, és nagyon valószínűen meg is, meg is valósulhatna. Azonban a legjobb gyakorlatok figyelembevételével ez nem történhetne meg. A teljes kikötőt elborítaná a metángáz, a víz alatt is növekedne a hőmérséklet, és mivel annyira hideg és sűrű, sokkal nehezebb, mint a levegő, és kiszorítja a levegőt magát. Az egész kikötőben elterjedne, például egy ilyen fehér köd formájában, nem gyulladna meg akkor még, ugyanis e, tízszerese lenne mennyiségben az 5-10%-os égési ráta szempontjából metángáz levegő arányról beszélünk, Egyébként itt egy mínusz 160 fokos hőmérsékletről beszélünk, ahol az ember tüdeje azonnal megfagy. És ha bármi, a kérdés az, hogy bármi életben maradna-e a kikötőben. Vegyük figyelembe azt a termikus energiát, amely egy LNG hajóból kiszabadulhat. Ez körülbelül 25 hiroshimai atombomba energiájának felelhet meg. A hatóságok egyébként semmiféle módon nem indokolták, hogy meglátogatják ezt, hogy miért nem látogatták meg ezt a kikötőt. Nem volt biztonsági igazolás, illetve ezt csak akkor lehetett volna kiadni, ha ezt a megfelelő hatóság adja ki, és az volt a parancs, hogy a terminál meglátogatása, illetve megtekintése, illetve a tartályok megtekintése a legjobb szektorális gyakorlatnak megfelel. Hogyha ez megtörtént volna, akkor nem is engedték volna, hogy LNG hajók lépjenek be a kikötőbe, ugyanis ez az 50 ezer környékbeli lakos számára halálos fenyegetés jelent. Tehát az LNG terminál és tartályok meglátogatása, illetve megtekintése el lett volna utasítva, azonban így módon egy biztonságosabb helyre helyezték volna a terminált és a tartályokat. Hogyha a hatóságok ezeket a tartályokat továbbra is használják, ez azt jelenti, hogy a környéken élők életét fenyegetik. Ugyanis semmilyen biztonsági területet nem jelölte ki, amely kizárja a gyújtóforrásokat, és egy körülbelül 2-5 mérföldes biztonsági zónát kellett volna kiépíteni, hogyha arra az esetre, hogyha egy LNG tartály vagy hajó meggyullad. És ez a másik négy tartályt is vajon meggyújtja ez itt a kérdés, és mi lennének annak a következményei. Ezt pedig tettekkel meg lehetne állapítani, tehát, hogy két-öt mérföldre meg kellene növelni a biztonsági területet a tartályok körül. Hogyha valaki arra él South Pole környezetében, tudhatja, illetve tudnia kell, hogy ezeknek a biztonsági követelményeknek nem felelnek meg. Ez egy nagyon veszélyes kikötő, ez azt jelenti, hogy a biztonságot figyelemen kívül hagyták. Ez azt jelenti, hogy a folyótorkolat kikötője veszélyes kikötőnek minősül a hajó legénysége szempontjából, illetve a Milford Haven, Nayland, Pembroke Dock városokban élők számára. Tehát ezt a kikötőt az LNG hajók elől le kell zárni, ugyanis megelőző intézkedéseket nem alkalmaznak, mert már folyik a munka kikötőben, ahol gyújtóforrásokat használnak. Ez azt jelenti, hogy nem tudják megvédeni azokat az embereket, akik a folyótorkolatban élnek, így tehát az LNG hajókat nem lenne szabad beengedni a kikötőbe, ugyanis hogyha egy baleset történik, akkor a környéken élő 50 ezer ember életét nem tudják megvédeni. Ez egy borzalmasan pusztító jellegű rakomány óriási károkat okozna a tulajdonban, illetve emberéletek szempontjából, és, és ezt meg lehet előzni, hogyha követnék a szabályokat, ha egy új kikötőt építettek volna, amely megfelel a biztonsági előírásoknak. és természetesen számos egyéb pontot is szeretnék említeni, mint például a vészhelyzeti tervet nem engedték, hogy megvitassák, amíg meg nem e- építették a tartályokat, ezt rögtön az elején kellett volna megvitatni. Köszönöm szépen, elnök. Um, Mr. Mai, thank you so much for your presentation. Köszönöm szépen az előadását. Az előadása nagyon hosszú volt. Másokat kérem, hogy rövidítsék le az előadásokat a petíció benyújtója. Részéről Richard Buxtonnek adom meg a szót. Jó napot kívánok! I have... Röviden fogok szólni. Én vagyok az ügyvédje a Safe haven lakosoknak, és egy nagyon rövid, két-három oldalas anyagot összeállítottam, ezt ki is osztottam. Remélem, hogy ez segít önöknek. Ez tulajdonképpen egy frissítés, ugyanis 2007-ben, illetve 2007 óta folyamatosan panaszkodtunk erre az ügyre. Az egyik fő problémám az az, hogy a polgárok elvárhatják a kormányoktól, hogy tartsák magukat a törvényekhez. Ez ebben az esetben nem történt meg. A PR nem elég jó ebben az esetben. Nagyon hálásak vagyunk az Európai Parlamentnek és az Európai Bizottságnak, hogy segítséget nyújtottak, és a továbbiakban is arra kérjük Önöket, hogy segítsenek nekünk ezzel a rendkívül nehéz témával, és egy nagyon érdekes információ, egy nagyon érdekes példát mondhatnék az információ nyújtásra. A szakbizottság tisztában van a háttéranyaggal. Az LNG terminálok kipakolásának tengeri aspektusa legveszélyesebb, ahogyan a petíciós is mondta, számszerűsített kockázatértékelések nem készültek, ez pedig európai jogszabályokba ütközik, illetve a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelvet nem tartják be ezzel. E panaszokkal párhuzamosan az Emberi Jogi Bíróság elé is vittük az ügyet, és két héttel ezelőtt kaptuk az Emberi Jogi Bíróság egyik kamarájától azt az ítéletet, hogy jól lehet, a panaszt tökéletesen felvezettük, a kormány eleget tett, ugyanis mindenféle információt rendelkezésre bocsátottak. Itt, ott, amott Azonban ezt az információt nem vizsgálták meg, hogy mit tartalmaz ez az információ. Minden esetre elmondtuk, elmondtuk, hogy az információ nem elegendő, nem elegendő, hogyha csak egy PR gyakorlat szempontjából bocsátják rendelkezésre az információt, az információnak a törvénynek kell megfelelnie és ez az a pont, amit az Emberi Jogi Bíróság elé szeretnénk vinni magasabb szintre, hogy elegendő, hogy szabadon engedjük a tagállamokat, és elfogadjuk, hogy nem felelnek meg a jogi előírásoknak. Ugyanis az európai intézmények álláspontjából a szempontból kritikus fontosságú. Az Európai Bizottság és Parlament megállapították ezt a problémát, ugyanis a környezeti nyilatkozatok hiányosak voltak a balesetek, kockázatok, egyéb egyéb információk szempontjából, és nyomást gyakoroltak a brit kormányra az információ rendelkezése bocsátása szempontjából, azonban ez még mindig nem történt meg, és remélem, hogy akár a szerződés szegési eljárásig eljutnak. A lakosok szempontjából elfogadhatatlan, hogy nincsen semmiféle jogorvoslati lehetőségük. Én egy dologból szeretnék kiindulni, elnök asszony, a kiosztott anyagban egyébként van, benne van, de meg is mutatom önöknek. Nézzék meg, talán nehezen látható, tehát itt van egy lap, nem nagyon érdekes ez a papírlap, ugyanis egészen pontosan semmiféle információt nem tartalmaz. Ez egy vészhelyzeti tervről szóló információ, amit a közvélemény rendelkezésére kell bocsátani, viszont mindent kihúztak belőle. Tehát ez az információ, amit rendelkezésre bocsátanak. Egy nagyon nagy dokumentumnak ez egy része, amiben nagyon sok részt egyébként ugyanúgy kihúztak, és nagyon érdekesen két darab szó olvasható ezen az oldalon, mégpedig a párafelhő, ami begyulladhat, és így az emberek szénné éghetnek. Úgyhogy nagyon remélem, hogy az európai intézmények a továbbiakban is segítenek nekünk ebben az ügyben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a petíció benyújtóinak eh, nevében. Bracken úrnak adom meg a szót. Mikrofon szeretnénk kérni a hozzászólónak. <coughs> Madam Chair, thank you very much. I... Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. A két előttem szóló már elmondta a témát, de jó magam figyelmét a bizottságnak fel szeretném hívni. Egy nemrégiben történt fejleményre, hallottak utalást egy gázszivárgásra, amely az egyik gázterminálnál érzékeltek Waterstone-ban. Ez a gázterminál amely még építése előtt történt, hogy biztosítottak minket arról, hogy soha nem fog szivárogni, bizony szivárog. És olyan híreszteléseket is hallottunk, mely szerint valóban gáz szivárog, és amikor felvettük a, a az egészségügyi és biztonsági hivatalal, a HSE-vel a kapcsolatot, akkor bizony, biztosítottak minket arról, hogy mi a helyzet, és ugye ezen iparágban a HSE biztosítja a különböző elvárásoknak való megfelelést. Szeptemberben a HSE megerősítette, hogy igenis vannak kisebb szivárgásra utaló jelek. Mi felvettük a kapcsolatot az illetékesekkel, de valahol a titok kultúráját érezzük, és a HSE illetékese azt is megtagadja, hogy újra biztosítsa a közösségünk lakóit arról, hogy a szivárgást kezelik. Azt sem tudjuk, hogy egyáltalán a szivárgás folyamatban van-e még, vagy már mm, leállították. Hallottunk híreszteléseket, de hát felháborító, hogy ilyen helyzet állt elő, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy en, en, ezen túlmenően a kikötői hatóságok felbátorodva azon, hogy eddig hogyan kezelték az ügyet, számos szabályozói feltétel szempontjából. Nos, most a kikötői hivatal bejelentette, hogy egy másik fejleményre is ö, fejlemény történt, hogy most tengeri hajók fognak megjelenni a kikötőben, tengeri hajók, és úgy tűnik, hogy a Milford Heaveni kikötőben fognak kikötni, és képzeljék el, hogy ezen személyszállító hajók majd ö, alig, alig pár méterre talán az LNG termináltól és mólótól fognak kikötni. A legszűkebb hajózó útvonal, vízi útvonal részén alakították ki a mólókat és kikötői helyeket. Elképzelék, hogy ez megtörténhet, hogy személyszállítókat beenged majd a kikötői hatóság kikötésre? Azt kérem a szakbizottságtól, hogy próbáljon meg eh, eh, a saját kormányomra az Egyesült Királyság kormányára hatni annak érdekében, hogy értékelje a helyzetet, és biztonságban, biztonságban élhessünk ott mi állampolgárok. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadásokat, és a bizottság képviselőjét szeretném felkérni, hogy válaszsal szolgáljon. Thank you, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság számára e petíció értékelésében ugye a fő érv a tengerészeti kockázat különböző aspektusai voltak. E, minden információt nem hoztak nyilvánosságra a közvélemény számára. Nem akarok belemenni azokba a részletekbe, amelyekről már szó volt, de azt hiszem, hogy alá kell húzni azt, hogy 2007-ben a szevező irányelv már foglalkozik a veszélyes és kockázatos témákkal, folyamatokkal, a tengeri, tengerészeti kockázatokkal, kirakodás, berakodás esetében is. Tehát léteznek a jogszabályok, az EU-s jogszabályok, sőt a 2007-es Szevezó szervező kettes irányelvet felül vizsgáljuk. Már elindultak a párbeszédek a jelentéstevőkkel. A, a projekt engedélyezésének idejét is alapul véve nem értékelték eléggé a kockázati tényezőket itt a tengeri kockázatokra gondolok. A környezetvédelmi ható, hatástanulmányt elvégezték, de ennek hiányosságai vannak. És ezt felvetettük, ezt a témát az Egyesült Királyságban. Találkoztunk a tagállami hivatalos személyekkel már 2010-ben, és azt jeleztük, hogy a tengerészeti kockázatokat is mindenképpen értékelni kell, fel kell mérni. Az Egyesült Királyság kormánya ezzel nem értett egyet, és abban az időben egy pragmatikus megoldás az volt, hogy nem értettünk egyet azzal, amivel ők nem értettek egyet, és ők különböző információkkal rendelkeztek már a kikötőkben a tengerészeti kockázatok, vagy tengeri kockázatokkal kapcsolatosan, de mindenképpen fontos volt az, hogy különböző térképeket dolgozzanak ki a kockázati tényezőkről. Azt mondták, hogy ezt novemberig megteszik, november elmúlt, ezt nem tették meg, nem kaptuk meg az információkat, és most már egy formális kérelemmel fordultunk az Egyesült Királyság hatóságaihoz, hogy az információkat bocsássák rendelkezésre. És januárban azt mondták, hogy júniusra ezt megteszik. Tehát 2012. június az új határidő. Megkaptuk az Egyesült Királyságtól a múlt héten a formális közleményt most megnézzük, hogy szabálysértési eljárást indítunk-e majd, vagy nem az Egyesült Királyság ellen, tehát szerződésszegés miatt. Köszönöm. Folytatjuk. És kollega nőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni az összes petíciós itt a bizottságban, a petíciót elfogadhatónak nyilvánították 2006. szeptemberében, tehát ez azt jelenti, hogy már egy ideje húzódik ez az ügy. Nagyon örülök, és hálás vagyok a bizottságnak az elvégzett munkáért e témában, ugyanis most hallottuk, hogy mi a helyzet. Ez a kledaui torkolat részét képzi az én választókörzetemnek, és én is ezeket az embereket képviselem. Ez valóban egy nagyon komoly fenyegetést jelent az emberek élete és tulajdona szempontjából. Mi reméljük, hogy az EU, hogy az Egyesült Királyság nem sértette meg az EU-s jogszabályokat, hatástanulmányjal ról már volt szó, de azt is hallottuk, hogy a hatástanulmány különböző eredményeit vitatja az Egyesült Királyság kormánya, és még az is elképzelhető, ugye, hogy a bizottság a bírósághoz fordul, szabálysértési eljárást indít az, az Egyesült Királyság ellen, és az adott irányelv nem alkalmazása miatt. Ugye már arról volt szó múlt októberben, hogy az összes információt rendelkezésre bocsátják, ezt nem tették meg, és itt különösen a múlt évi októberi ö, ö, szivárgással kapcsolatosan több részletre lenne szükségünk az Egyesült Királyság kormánya nem fogja, fogadja el azt, hogy, hogy ők megszekték volna a szabályokat. Ez egy nagyon komoly kérdés, komoly ügy, hogy hogyan is lehet, hogyan is értelmezi ezt az irányelvet a kormány. Az információkat tehát nem ö, bocsátották rendelkezésre, ahogy ö, már hallottuk, akkor, amikor a lakosság információt kért, a helyi lakosok nem igazán tudják, hogy hogyan védjék meg az egészségüket, hogyan védjék meg a tulajdonaikat, nem tudják, hogy milyen óvintézkedésekre van szükség. Úgy gondolom, hogy ez nem elfogadható, hogy az Egyesült Királyság ilyen hosszan elhúzza ezt az ügyet, és most júniusig megint elhalasztották az információk rendelkezése bocsátását, pedig azok már megvannak, és most még néhány hónapot kell ismét várni, azt javasolják, hogy halasszák ezt, el ezt az ügyet. Azt hiszem, hogy ez nem elfogadható, és a bizottságnak nem szabad ezt a határidőt elfogadnia újabb akciókra van szüksége, mert az emberek szeretnék tudni, hogy biztonságban vannak-e jelenleg már egy ideje, és hogyha nem kapjuk meg az információkat, akkor az emberek mindezt nem tudják, és problémáik lesznek. Köszönöm szépen. Folytatjuk. Köszönöm szépen. Először is köszönöm Mailornak, hogy rendkívül hosszú, rendkívül ismétlődésekkel teli és melodramatikus előadását. Amikor őt hallottam, az volt a benyomásom, hogy egy olyan társadalomban élünk, amelynek folyamatosan az egészség és a a megszállott gondolata, és hogy a kockázatokat nem megfelelően gondolják át. De amit aztán hallottunk, azt kell, hogy mondjam, hogy igen, meglepett, hogy a brit kormány ö, úgy tűnik, hogy ellenáll és nem kívánja ezen információkat beszolgáltatni az az érzésem, hogy az adott terület lakói valóban aggódnak, és biztosítani kell őket arról, hogy nincsenek kockázatok, és a kormánynak ezen információkat el kell juttatni a lakosokhoz, és igenis az Európai Bizottságnak kell arra ösztönöznie és nyomást gyakorolnia a brit kormány felé, hogy ezt megtegye. A vitából is kitűnik, hogy komoly aggályok merültek föl, és legalább a tájékoztatást meg kell arról kapnunk, hogy milyen sürgősségi készenléti terv létezik, és hogy egyáltalán a kockázat szintjét értékelték-e. Mélónál elvesztettem a fonalat, de 30-40 kérdést hallottam tőle. E kérdésekből számosan műszaki jellegűek voltak. Magam eh, nem vagyok abban a helyzetben, hogy válaszolni tudjak erre, de azt gondolom egyik kollégám sem tud ilyen műszaki jellegű kérdésekre megfelelni. Ezért fontos, hogy azok, akik valóban illetékesek a válaszok megadására, azok ezt megtehessék. Köszönöm. Thank you for your presentation on behalf of... Köszönöm szépen az előadó megoldást, és a petíció benyújtója részéről két-három úr közül valakinek zárszóra megadom a szót. Köszönöm. If you have something to add, the... Természetesen, hogyha a petíció benyújtóinak van valami hozzáfűzni valója, azt most megteheti. But very briefly, please. Kérem, nagyon röviden. Um, one of the uh, so, uh, problems that I... Az egyik fő probléma, amit tapasztalok, azon túl, hogy 35 különböző forgatókönyv van, az az, hogy ha egy ilyen hajó bejut a kikötőbe és elsüllyed, akkor ja, ha egy olajtanker hajó lép be a kikötőbe és elsüllyed, akkor csupán kifolyik az olaj. Viszont, hogyha egy LNG tartályhajó kerül be a kikötőbe és ott elsüllyed, akkor 50 ezeren meghalnak. Ennyi a különbség. Vă mulțumesc foarte mult. Propun ca petiția să... Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy a petíciót hagyjuk nyitva, és nyomon követjük majd eh, természetesen a fejleményeket. A napirendünk utolsó pontja a 17-es pont, Szóval folytatjuk. Következő napi rend. Tehát a petíciót nyitva hagyjuk, de a brit hatóságoktól várjuk az egészségügyi és biztonsági vonatkozásokban a visszacsatolást. És az Európai Bizottságtól is várjuk majd a visszajelzéseket. Most pedig valóban áttérünk a napirendünk utolsó pontjára, 17-es pont, ez két petícióból áll. A kovafolysav alkalmazásáról van szó. Az első a 210 per 2007-es petíció Robert Pocok ö, tollából, és a 2011-2007-es Walter Graham a Council of Northern Ireland against Fluoridation nevében benyújtott petíciója. Most Pokok urat kérem föl, hogy szóljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt szakbizottsági tagok, képviselők. Először is nagyon örülök neki, hogy megőrizték ezt a petíciót a fluorozás kapcsolatban a napirendjükön ugyanis ez írországi lakosokra vonatkozik, ezért az Európai Parlament az utolsó reménységünk, hogy megvédi fogyasztóit, főként a gyermekeket. Szeretném három szemszögből megközelíteni ezt a témát. Először is emlékeztetnék arra, hogy mi volt az Európai Bizottság válasza a képviselők kérdéseire az elmúlt évek során a következő volt, hogy a Tudományos Szakbizottság részéről, amely az egészségügyi és környezeti kockázatokkal foglalkozik, ők kér, készítsenek egy kockázatértékelést, és abban lévő eredményeket, megállapításokat vizsgáljuk meg. Aztán pedig szeretnék megint csak a bizottsághoz visszatérni, mert a, azt javasolnám, hogy a bizottság által adott választ egyáltalán nem megfelelő, ez alapján nem védhetjük meg gyermekeinket. Ez a petíció 2008 májusában került a petíciós szakbizottság elé, akkor jártam itt először, borzasztó régen volt. A képviselők azonban azóta sem voltak elégedettek a bizottság válaszával. Ezért tehát az év vége felé a bizottság közbelépett, és egy kockázatértékelést követelt az egészség és környezet kockázatokkal foglalkozó tudományos bizottságtól. Az előzetes véleményt 2009-ben tették közé, és ez pedig megerősítette ennek az orvosi kezelésnek az ellenőrizetlen jellegét, sőt, mi több úgy írta le, a víz fluorozását, hogy ez egy durva módja az általános fluorid kezelésnek, és nem kimutatható ebben az esetben a fog- és csontkárosodás küszöbértéke. Hát ez ennél nem is lehetett volna világosabb, ez kezelésnek minősül és károsodást okoz. A SCARE egy közmeghallgatást tartott 2010. szeptemberében itt Brüsszelben az érdekelt felek részvételével, és el kell mondanom valamit arról a közmeghallgatásról. Ez bármelyik ír, vagy brit, vagy angol polgár számára fellélegzést jelentett, ugyanis végre sikerült őszinte nyílt vitát kezdeni a Tudományos Bizottság résztvevői tagjai megfelelően pozitív módon válaszoltak a megközelítéseinkre. Írországban vagy az Egyesült Királyságban ilyen vita lefolytatása lehetetlen. A fluorid alkalmazásával kapcsolatban a brit és az ír kormány homályban tart minket. Nézzük akkor a bizottság véleményét, ezt 2011 májusában tették közé, és ezt a brit vagy az ír kormányok közül egyik sem tette magáével. A fő megállapítások a következők. Az embereknek a normális növekedéshez és fejlődéshez nincs szükségük fluoridra. Írországban rendszeresen halljuk, hogy már pedig szükség van a fluoridra, és ezért a vízbe teszik a fluoridot. Sőt, mi több, azt is megállapították, hogy a túlzott fluoridbevitel bevitel egészségre káros hatással rendelkezik. Ráadásul fölhívják a figyelmet a gyermekekre gyakorolt kockázatra, ugyanis gyermekek esetében a fluorid bevitelt nagyon könnyű túllépni, ez pedig dentális fluorózist, fluormérgezést okozhat. És egy nagyon pragmatikus következtetésre is jutottak, hogy nincsen világos előnye a víz fluorozásának, szemben a lokális alkalmazással, tehát a fogra történő alkalmazással, ahogyan egyébként azt mindenki az EU-ban csinálja. Az egyik fő aggályunk az, hogy a SER bizottság azt mondta, hogy a legfiatalabbak azok, akik a legnagyobb kockázatnak vannak kitéve a fluorid határértékek túllépése miatt. Tehát, hogyha egy kisgyermeket Tápszereletetnek, amit ö, csapvízzel készítenek, akkor százszor annyi fluoridhoz jut a gyermek, mintha anyatejjel táplálnák. Úgyhogy a társadalom legfiatalabb tagjai azok, akik a legnagyobb veszélynek ki vannak téve, ezt állapította meg a Tudományos Bizottság a fluorozással kapcsolatban. Annyira könnyű túllépni ezt a határértéket, ugyanis 2007-ben adtuk be ezt a petíciót, körülbelül 5000 eurót fordítottak arra, hogy ellensúlyozzák a fluorozás okozta károkat, tehát évente 1000 eurót. West Midlands, East Midlands és észak-keleti része az Egyesült Királyságnak szintén ö, szintén fluorozásnak van kitéve, ott körülbelül tízezer gyermeket érintett ez a probléma. A fluorózis, tehát a fluormérgezés okán pedig csökkentették a fluorizálás mennyiségét. Politikai okai vannak ennek. Ugyanis, hogyha látjuk, hogy ilyen károkat okozhat a fluorozás a gyermekeknél, akkor miért nem beszélünk róla világosan? és a más tagállamokban élők számára miért ismeretlen ez a probléma? Miért nincsen ilyen mérsékelt vagy erős fluormérgezés a többi 436 milliós EU állampolgár körében? Egyszerűen azért, mert felállították a kockázat előny profilját a víz fluorozásának, és megállapították, hogy nem indokolt a víz fluorozása. A Tudományos Bizottság megállapította, hogy ez egy durva módszer, és a többi tagállam is olyan durvának ítélte, hogy nem találja azt indokoltnak. A gyermekek fluormérgezése megnövekedhetne, ha más tagállamok és ezt a technikát alkalmaznák, és így a tolerálható az Európai Élelmiszer Biztonsági Ügynökség által megállapított felső határokat nagyon könnyen túl lehetne lépni. A fiatalok 70 a felnőttek 70%-a fogyaszt több fluoridot, mint amennyit kellene, és a, ez Írországra vonatkozó arány, és az angliai régióban, ahol fluorozzák a vizet, ott pedig ez az arány 60 százalék. A Tudományos Bizottság megállapítása tehát nagyon világos, és mindenképpen gratuláció illeti az Európai Bizottságot, hogy közzétették ezt az információt idén februárban tették közzé a weboldalukon ennek a megállapításnak az elérhető verzióját. Ez milyen hatásokkal járhat? Az európai tudósoknak ez az üzenete milyen kihatással lehet az ír vagy brit kormányokra? Semmilyen hatással. A 2011 májusában tették közzé ezt a jelentést, és azt, gyakorlatilag ezzel azt mondták, hogy ha a politikát meg akarjuk változtatni, akkor forduljunk bírósághoz. Szombaton Hampshire-ben találkozót tartottunk a lakosok képviselőivel. Körülbelül 200 ezer lakos fogyaszt fluorozott vizet akarata ellenére, és ők pedig kifejezték, hogy elutasítják ennek a kezelésnek az alkalmazását. Azonban véleményüket figyelmen kívül hagyják. Van egy másik nagyon fontos szempont, ez pedig a problémának a jogi aspektusa, ennek a gyakorlatnak a jogi aspektusa. 1963-ban, amikor az ír kormány elrendelte a víz fluorozását, azt mondták, hogy bármilyen fluor típust lehet használni, aztán viszont úgy döntöttek, hogy egy olyan fluoroszilikátot alkalmaznak, amely a műtrágya ipar egyik melléktermékéből származik. Akkor, a, akkoriban az írállam egy feltörekvő műtrágyaiparra rendelkezett, tehát ez semmiképpen nem véletlen egybeesés, hogy ezt a terméket kezdték el használni akkoriban. Azonban ez a termék még mindig szennyezett, nehéz fémeket tartalmaz, ólom, arzén, berillium, króm található benne, ezek mind rákot okozhatnak, illetve neurotoxinok. Tehát, amikor észreveszik, hogy honnan származik ez a termék, akkor nem meglepő, hogy Írországban soha nem végeztek kockázatértékelést, sem Nagy-Britanniában. Azonban a WHO azt ígérte 2003-ban itt Brüsszelben, hogy a kockázatértékelést fognak végezni ezzel a termékkel kapcsolatban, tehát a kovafolysabbal kapcsolatban. A többi tagállam pedig szintén tisztában van ezzel a prómával, problémával, és ezért nem hajlandóak ezt a hulladék mellékterméket használni a víz fluorozására. A fogyasztók csontjában felhalmozódik ez az anyag, és a gyermekek mint egy felének a fogazatát is károsítja. Nagyon érdekes lenne megjegyezni, hogy más kockázatértékelések, illetve kockázatkezelési problémák is felmerültek. A bizottság részéről azonnali reakció érkezett a PIP mellimplantátumokkal kapcsolatban. Erről önök is biztosan hallottak televízióból. Itt azonban egy másik szilikon, másik formájú szilikont láthatunk, a bizottság egyébként rájött, hogy sokkal nagyobbak a kockázatok, mint korábban gondolták, ezért 2003 per 12-es címmel egy új irányelvet hoztak, amely a kockázati profilját teljesen megváltoztatták abban az implantátum esetében, amelyet a PIP vállalat használt, és a meglévő mellimplantátum anyagokat át kell értékelni, újra kell értékelni, mielőtt azokat a termékeket orvosi eszközként használni lehet. Azonban nem lehetne nagyobb a kontraszt. Tehát az EU a mellimplantátummal rendelkező nőknél azonnal felfedezte a kockázatot, azonban, hogyha a kovafolysav vízhez való hozzáadását nézzük, ahol mindenki ezt fogyasztja Írországban és Nagy-Britannia egyes részeiben, akár a kisbabák is, ott az Európai Bizottság az Európai Bizottság nem tett semmit. Mi azonban itt a probléma? az ír és brit kormány milyen találja ezt olyan nehéznek? Ez egy engedélyezés nélküli, kockázatértékelés nélküli termék, amit a csapvízhez adnak hozzá, és körülbelül 30 egyéb fluorid termék van, amely helyi alkalmazásra használható, Európa szerte használják a fogszúvasodás megelőzésére. A szakbizottsághoz azért fordulok újra, hogy az Európai Bizottságra gyakoroljon nyomást. Az Európai Bizottság tisztában van azzal, hogy milyen jogszabályok vannak a gyógyszerekkel, élelmiszerekkel kapcsolatban, amelyek a csapvíz, az ivóvíz fluorozása megsért. Ez az egyetlen módja annak, hogy az ír és brit gyermekeket megvédjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. continuare dau Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon átfogadó, átfogó mm, beszámolót. Joachim de Eugenio kap most a bizottság részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a bevezetést kettőt, a petíciót, nem akarom elismételni az egész történetet. Én mindössze szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának a pozitív visszajelzésekért a közmeghallgatás során a Tudományos Bizottság munkájában is. A Tudományos Bizottság nagyon fontos munkát végzett, Természetesen fontos számunkra a tudományos bizonyítékok sora, éppen ezért a Tudományos Bizottság fontos számunkra, fontos volt a nyilvános vita, figyelemmel kísértük a folyamatot, az eredményeket, nagyon örülünk a jó eredményeknek, tudomásul vettük őket, és elemezni fogjuk természetesen az egészet. Más források is vannak a florálás területén. Ezek tehát a főbb kommentárjaim. Azt hiszem, hogy a kulcskérdés, amire válaszolni kell, az, hogy szerződés szegésre került-e sor, tehát megszekték a jogszabályokat. Ismételten kell értelmezni és értékelni a helyzetet, tehát hogyha a jelenlegi EU-s jogszabályokat veszik alapul, akkor úgy tűnik, hogy nincs szabálysértés. Tehát itt a tagállamoknak kell felépniük, nem a bizottságnak azt mondani, hogy ez vagy azt sértették meg megvannak a jogszabályok, azokat alkalmazni kell, és szeretnék utalni Potocsnik biztos válaszára 2011-ben a 49-19-es petícióval kapcsolatosan adott egy választ, amelyben az ivóvíz irányelvel kapcsolatos összes határérték benne foglaltatik, és Potocsnik biztos úr azt válaszolta akkor, hogy itt semmiféle változtatást nem tervez a bizottság, mert nem látja annak okát. A vita folytatódik, fontos még több bizonyítékot összegyűjteni ebben a kontextusban, de a konklúzió ugyanaz. Úgy gondoljuk, hogy nincs, nem volt szabálysértés, és úgy látjuk, hogy nincs meg a tudományos bizonyítékok sora, amelyek mindezt igazolnák. Elnök asszony, köszönöm szépen. Mindössze 6 percünk maradt, úgyhogy Helmer úrnak adnám meg a szót, és azt kérem, hogy nagyon rövid legyen. Köszönöm, elnök asszony. Én mindig figyelembe veszem az instrukcióit, szeretnék köszönetet mondani Pokok úrnak az információkért. Én úgy gondolom, hogy mint kiinduló pont, hát eleve nagyon rossz dolog az, hogy ivóvizet kezelnek, és ez kihat a teljes lakosságra, tehát ez az ösztönös reakció, ugye? hogy akármilyen ö, ö, kezelés az ivóvíznak, és az ivóvízhez való akárminek a hozzáadása nem jó. Pokok úr beszélt a fogra, fogakra való károsodásról. Az én kompjúteremben találtam ma egy levelet, pontosan Írországgal kapcsolatosan, Uh, and I skimmed through the... <clears throat> És itt egy véleménytervezetről van szó, a fluoridálással kapcsolatosan, ugyanis a fluorozás számos egészségi problémát vonz maga után. Itt nem csak a fogakkal kapcsolatos problémákról van szó. Tehát nagyon erőteljes érvelést találunk mind negatív, mind pozitív oldalon ön euroszkeptikus, hát örömmel hallom, amit a bizottság elmondott, de hogy az ivóvizet fluorozni kell, vagy nem, hát ezt meg kell oldani. Én nem nagyon negatívan gondolkodom, vagy legalábbis a korábbiakhoz képest nem. Köszönöm szépen. Murphy asszonynak adom, Murphy úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a petíció benyújtójának, a, az, hogy eljött, a beszámolóját, nagyon világos volt mindaz, amit elmondott. Azt hiszem, hogy nagyon erőteljes és ez az ügy a fluorozás ellen, és természetesen a foggal kapcsolatos és minden egészségügyi probléma teljesen érthető és jogos. Mm, az is világos, ahogy a petíció benyújtója elmondta, hogy a, az ezzel kapcsolatos haszon úgymond nem a fogyasztóké, nem a lakosságé. Teljesen világosan kell látnunk ezt a helyzetet, hogy az ivóvízhez flort adnak, hogy ezt rá kényszerítik az emberekre, Ugye ez egy, egy demokratikus kérdés is. Megvan a joga az embereknek, hogy ne ilyen ivóvizet igyanak, és sokan ugye demokratikusan arról döntöttek, hogy fellépnek ez ellen, részt vesznek ebben a vitában. Azt hiszem, hogy fontos, hogy a bizottság igenis gyakoroljon hatást a kormányokra, hogy ne fluorozzák az ivóvizet ezután. Most pedig Harkin képviselő asszony következik. Köszönöm. Szeretnék gratulálni Robert Pokoknak. Már a múlt alkalommal, amikor elindította ezt a kérdést, is támogattam őt. Ugye a bizottság a válaszában azt mondja, hogy nem hiszi azt, hogy, a, hogy orvosságként kellene kezelni a fluorozást. Van, ami orvosság, van, ami nem, van olyan is, amelyen ugye meg lehet előzni a betegségeket. Itt ezt kell eldönteni, hogy itt orvosságról van szó, vagy nem. A bizottság képviselője Ugye azt mondta az előbb, hogy nincs meg a, az elégséges tudományos bizonyíték arra, hogy meg kellene változtatni az irányelvet. A jelenlegi jelentést a bizottságnak is felül kellene vizsgálnia, mert hogyha megvan a kockázata annak, hogy a gyermekek fogaira káros hatással van a flor, akkor akkor ennek következménye kell, hogy legyen, hogyha az ivóvízhez flort adnak, és a gyerekek több mint mondjuk egy liter vizet isznak meg naponta, akkor ez káros lehet az egészségükre. Tehát fluorozni az ifóvizet a 6 és 12 éves korú gyermekek, hát nagyon károsan kihathat a gyermekekre ez, és a felső határértéket nem lehetne át nem lehetne meghaladni, de még a, a 6 és 12 éves korú gyermekeket kitenni flornak Eh, ez, eh, ahogy hallottuk, eh, százszor több, mint az a fluor, amit az anyatejjel kapnak. Tehát itt a SER jelentésből ezt is látjuk, hogy ilyen típusú kihatások is vannak, és látjuk azt, hogy vannak bizonyítékok arra, hogy igenis felül kellene vizsgálni ezt az egész témát létezik az emberi jogok és a bioorvoslásról egy konvenció. Ez több mint 20 ország aláírta. Két ország nem írta alá ezt a konvenciót, Írország és az Egyesült Királyság. És gondolom, hogy már csak ezért sem, mert fluorozzák az ivóvizet. Ebben a konvencióban kimondják azt, hogy minden intervenciót az egészség területén csak akkor lehet megtenni, hogyha az emberek, a lakosság azzal egyetért. Nem tudom, hogy itt arról kell -e beszélni, hogy a tudományos bizonyítékok elégségesek vagy nem, de a SER jelentésben látjuk azt, hogy elég tudományos bizonyíték van arra, hogy vizsgálják felül a jogszabályokat. Köszönöm szépen! Jár úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Magam is úgy vélem, hogy a petíciót nyitva kell tartani, és az Európai Bizottságot felkérjük arra, hogy minden eszközt foganatosítson e probléma megoldására. Az az érzésem, hogy itt most, mintha a szocializmus érájában élnénk még, ifjúságomra emlékeztet az NDK-ban, akkor nem kérték ki a véleményünket, mielőtt vízbe valamit vízhez valamit hozzáadtak. Itt az ivóvízről van szó, ez elfogadhatatlan, hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára, és senki nem nincs ahhoz, hogy bármit is hozzáadjon kényére kedvére az ivóvízhez. És hogyha én valamit vásárolok a szupermarketban vagy a gyógyszertárban, akkor tudom, hogy mit vásárolok, még mielőtt elfogyasztanám azt. Különböző irányelvek léteznek, az ivóvíz minőségéről is külön irányelvvel rendelkezünk, akkor, hogy most az ivóvízhez bármit is hozzáadjanak, akár orvosi ö, szereket, akár bármi mást, számomra ez igen ö, szívenütő információ, és nem tudom elfogadni. Szerintem ezt a helyzetet orvosolni kellene, és szabályokon keresztül egyetértek a petíció benyújtójával olyan területre téved most az adott kormány, ahová nem szabad lenni, úgyhogy szerintem hagyjuk nyitva a petíciót. Nagyon röviden a bizottság részéről. Köszönöm. Annyit szeretnék még hozzáadni, hogy világosabban fogalmazok, hogy nem saját értelmezésében gondolja azt a bizottság, hogy nincsenek megfelelő mennyiségű új, ö, biz, új ö, bizonyítékok, hanem a WHO tavaly közzétett iránymutatásairól van szó, és a SER jelentésben foglaltakról következetesek vagyunk az iránymutatásokkal és az, és az ajánlásokkal a WHO tollából. Amennyiben új tudományos következtetéseket kap a WHO, és azt mondja, hogy léteznek ilyenek, akkor mi is természetesen így lépünk, és hát az, a vízirányelvhez is alakítjuk a, mindazt, amit elmondtam. Elnök asszony, köszönöm szépen. Akkor azt javaslom, hogy maradjon ez a petíció nyitva. Most a napirendünkön már nincs napirendi, több napirendi pont. Úgyhogy most a 31-es kérdést a B pontból tegyük át az A pontba, erre kaptunk egy kérést. Elnézést kérek, válaszadásra nincs jogom. Főleg a bizottság felé szeretnék válaszadási jogommal élni. Elnök asszony, mi 12.30-kor ezt az értekezetet lezárjuk, és nem lesz tolmácsunk. De mindazok, akik elfáradtak idő, ide, elnök asszony, ön hosszú időben, hosszú idővel rendelkezett. Igen, úgy érzem, hogy van válaszadási jogám, elnök asszony. Kezdettől elmondtam már önnek, hogy túl sokáig beszélt, és ezért nem adtam most válaszadásra jogot önnek. De amennyiben hozzá szeretne nagyon röviden, egy percben adni valamit tegye meg. Köszönöm, köszönöm szépen a különböző tagállamok támogatását. Nagyon nagyra értékeljük, hogy ők is megérték, hogy Írországban ilyen sajátos problémák